Euh, kedves kollégák, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, szeretnénk elkezdeni a mai napi munkánkat pici késéssel, mert hát nagyon nehéz volt nyilvánvalóan a visszatérés a vakációról. Örülök annak, hogy valamennyüket láthatom, és kezdjük el a munkánkat mint minden évben költségvetési szempontból nagyon terhelt periódus elé nézünk, és nyilvánvalóan nem lesz könnyebb ez a szakasz politikailag a korábbi évekhez képest sem, de nyilvánvalóan lesz lehetőségünk arra, hogy a mandátumunk, a törvénykezési ciklusunk utolsó költségvetésének a megszavazására majd sort kerítsünk. A napi rendi tervezetet látták, amennyiben nincsenek észrevételek, akkor csak azt jelenteném be a magam részéről, hogy a 10-es és a 19-es pontokkal kapcsolatosan 10 és 19-es pontokkal kapcsolatosan javaslom, hogy ezeket halasszuk el egy későbbi ülésünkre, mert hogy vannak olyan események, olyan információk, amelyek újként merültek fel, többek között a 10-es ponttal kapcsolatosan az uniós intézmények székhelyének meghatározásával kapcsolatosan. Tehát új információk futottak be az utóbbi napokban, új számadatok a működési költségekről, attól függen, hogy éppenséggel melyik ö, helyszínről van szó, és a jelentéstevők azt kérték, hogy halasszuk el ezt a témát. Ennyit akkor erről. Ami pedig a kettes pontot illeti, az elnök közleményeit illetően, tehát ezeket megtalálják a Kobu News-ban. A hármas pontra pedig azt javaslom, hogy hagyjuk jóvá a június 26-ai, 27-ei, a július 1-ei és a július 11-ei jegyzőkönyveket, úgy, ahogy azt szoktuk, tehát amennyiben az ülésünk végéig nem futnak be észrevételek, akkor jóvá, hagyottnak fogjuk tekinteni ezen jegyzőkönyveket. Következik a négyes napi rendi pont, csak úgy, mint az ötös. Az MFF-fel kapcsolatosan, a éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan tehát, és megadom egyből a szót az egyik jelentés tevőnek, Iványló Kálvinnek, aki azt kérte, hogy már most olhasson, mert később el kell mennie. Iváló. Uh, uh. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden ismertetném a két javaslatnak a tartalmát az MFF-et illetően illetve a határozatot, ami ezzel kapcsolatban született. Ami szerintem ennél fontosabb az az, hogy milyen ütemtervet fogunk követni. Gondolom, hogy a tegnapi kontakt csoporti döntéseket követjük. Tehát röviden. Igazából nem tudok sok mindent mondani. Az MFF-et illetően a parlamentnek nincs joga ahhoz, hogy bármilyen változtasson, nem módosíthatjuk a szöveget, és egyetlen olyan pont van, ami a tanácsi döntést illeti. Itt van döntési lehetőségünk, vagy rábólintunk a tanács döntésére, vagy sem. Majd meglátjuk. A második vélemény az AFKÓ-nak készült vélemény, hiszen ők a vezető szakbizottság, az illetékesek. Remélem, hogy a kollégáim elfogadják a javaslataimat, és nem fogják jelentősen módosítani ezeket, hiszen folytatunk el a tárgyalást a tanácssal. Itt a szöveg azt mondja ki, hogy az az egyezmény, ami született, az a maximum, amit elérhetünk, úgy tűnik, és Igazából nem tetszik nekünk az eljárás, hogy a tárgyalásokat hogyan folytatjuk le. Találkoztunk a soros elnökséggel többször is, soros elnökségekkel, igazából nem volt kihatásuk a tanácsi döntésekre. Nagyon komoly problémát okozott az, hogy februárban kezdte a tanács a jogalkotási folyamatot, és igazából olyan pontokat is lezártak véglegesen, amelyek a parlament rábólintását igényelték volna. Tehát ennyit tudok elmondani. Én úgy gondolom, hogy mivel a Lisszaboni szerződés alatt először tárgyalunk a több éves pénzügyi keretről. Most vonjuk le a következtetéseket, és az időközi 2016-os át tekintéskor javasoljunk egy új eljárást, amely jobb lenne az intézmény közötti eljárásban, és reformáljuk meg a parlament szerepét, mint jogalkotó szerep. Igazából ez a javaslat lényege, és remélem, hogy az AFKO döntésében ez visszaköszön a plenárisra. A plusz kifizetések és a jogi alapot illető pontokról az újratárgyalás. Ezek azok, amiket kértünk, de még nem tudjuk, mely döntés születik, és majd az ajánlásokban kitérünk ezekre. A legérdekesebb rész az az, még egyszer, hogy a parlament hogyan fogja ö, le, megszervezni a szavazásokat, és mikor, és hogy vajon megfelelnek -e azoknak a kondícióknak, amiket megszabtunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Iványló Időközben Alexander Alvaro is megjelent a teremben. Üdvözöljük őt. Je voudrais lui dire combien nous sommes heureux de le voir. Hagy mondjam el, mennyire boldogak vagyunk, hogy itt lehet kiváló formában, nagyon-nagyon aggódtunk, aztán jöttek a jobb hírek, hírek de a legeslegjobb hír az az, az az, hogy itt van közöttünk, üdvözlünk téged, és nagyon-nagyon Örülünk annak, hogy együtt tudunk tovább dolgozni veled. Gratulálunk, gratulálunk, tényleg nagyon-nagyon kitartó, bátor voltál, és elragadtatok vagyunk azért, hogy itt vagy a körünkben, és segítesz a te tudós, tudományos tudásoddal és lelkesedéseddel. Folytassuk tehát most pedig a, az MFF-el kapcsolatos munkálatainkat. A jelentéstevőköz fordulok, kívánnak-e kiegészítéssel élni? Zsanük. Euh, hát igazándiból sok hozzátenni valóm nincs, tehát gondolom már beszámoltál a kontaktokról, a kontaktusokról, a tegnapi napról, az elnök válasza az, hogy még nem. Szóval azt tudom megerősíteni a magam részéről ezzel kapcsolatosan, hogy arra jutottunk, hogy jobb, hogyha az októberi második plenáris ülésre halasztjuk a szavazást, és amennyiben a feltételek nem teljesülnének, mert hogy úgy tűnik, hogy egyes szakbizottságokban gond van a jogalkotási aktusokkal, szóval, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság is a 3,9 milliárddal kapcsolatosan kételyeket támaszt, szóval talán az a hasznos, hogyha az MFF-el kapcsolatos vita kitolódik, van idő előttünk, és akkor majd át tudjuk tekinteni, hogy mit is tegyünk Strasbourgban. merci Jean. Vettem az adást. Anne, kíván-e hozzászólni, Anne Jensen? Well, I, I haven't much to... Nos, nem sok hozzáfűzni valóm van. Szerintem az egész eljárás jól tükrözi azt, hogy a tanács nagyon nagy hibát követett el azzal, hogy a jogalkotásba beleavatkozott. Most olyan helyzetbe kerültünk, ahol az MFF-et nem zárhatjuk le, mert a jogalkotási dokumentumokat nem zárhatjuk le, a tanács pedig nem mozdul az álláspontjáról. Úgyhogy ez egy teljesen nevetséges helyzet, és így nem fejezhetjük be a jövő évi, jövő évre a keretet. Az, hogy mit tanultunk ebből, hát nem tudom, mert mi már az elején megmondtuk a tanácsnak, hogy ha így járnak el, ahogy eljártak a végén, akkor nagy problémákba ütközünk. És mégis így jártak el. Az intézményközi megállapodást és az MFF-et is nagy nagyon meghatározza azt, különösen a mezőgazdaság, munkáltatás és regionális ügyek területén, hogy hogy viselkedtek. Köszönöm szépen, Alexander. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Ellen. Nagyon köszönöm önnek, és engedjék meg, hogy ne a költségvetéshez szóljak hozzá, hanem válaszoljak arra, hogy üdvözölt. Nagyon köszönöm szépen, és köszönöm a kollégák reakcióját is. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekes azt látni, hogy ilyen hosszú hiányzás után, amikor visszajöttem, és megkérdeztem, hogy változott valami, és azt mondták, hogy nem, semmi nem változott az égvilágon. De egy dolog változott, a kávéhoz kekszet is kapunk, ez viszont pozitív változás, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy vállalta a feladataimat, a hiányzásom idején, és szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy teljes mértékben felgyógyultam, és folytathatom a munkámat, de azt is látom, hogy a tanácssal folytatott tárgyalások nem változtak. Végül köszönetet szeretnék mondani a titkárságnak, a kollégáknak és a segítő személyzetnek nagyon segítették a hivatalom munkáját, miközben nem voltam itt, ez nem magától értetődő. Nagyon kollegiálisak voltak, úgyhogy ez nem csak szó maradt a papíron, hanem a valóságban is élt. És örülök annak, hogy újra kezdhetem a munkát, még akkor is, hogyha a hiányzásom során kicsit más életszemléletet alakítottam ki, és akik ismernek, tudják, hogy kicsit lazább lettem. Köszönöm. Merci, Alexander. Köszönöm szépen, Alexander. Nagyon örülünk mindennek. Az új híreknek a kategóriájában be tudom jelenteni a következőket, és gratulálhatunk is José Luis Pascacciónak egy kis olasz kislány született. Hát íme, Európa. Így alakul Giulia. Jó, hát egyesek azt állítják, hogy portugál, nem, ő egy kis olasz kislány. Donc, euh, hát szinte a vakációnak a hangulata uralja a mai ülést, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt most térünk vissza a valós világba, az MFF-el kapcsolatos ütemezésre. Mint mindenki emlékszik, Iváló erre emlékeztetett, illetve Jean-Luc is, júliusban egy állásfoglalást fogalmaztunk meg az Európai Parlamentben nagyon nagy többséggel a politikai kompromisszumot támogattuk az MFF-el kapcsolatosan. És bejelentettük azt, hogy az Európai Parlament szavazni fog plenáris ülésen hát jogilag is tulajdonképpen megadja a támogatását, a ratifikációját. Mégpedig akkor, amikor már készhez kapjuk a szövegeket, a szöveges anyagokat, ezek megszülettek, megkaptuk őket, és ugyanakkor a parlament feltételeket állított fel. Az első feltétel az, hogy a szükséges teljes kifizetési forrásokhoz hozzájutunk 2013-as évre vonatkozóan, és 3,9 milliárdos módosító születik és kerül jóvágyásra. Ez volt az első feltétel. A második feltétel pedig az volt, hogy a jogalkotási rendeletek megszületnek, és politikaiak is, mindazok az eszközök, amelyeket az MFF finanszíroz, és ennek keretében egy politikai megállapodás születik, vagy legalábbis egy olyan kielégítő feltételrendszer érvényesül, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament visszavonja a fenntartásait. pedig jelenleg egyike ezen két feltételeknek sem teljesül. Máskülönben mindezek után ugye jön majd a 2014-es költségvetésnek a megvizsgálása, a vizsgálata. A 14-es költségvetéssel kapcsolatosan a pénzügyminiszterek egy olyan álláspontra helyezkedtek, amely ellentétes az mff kapcsolatos megállapodásnak. Tehát ez mutatja azt, hogy a szellemisége mind ennek kellően megdöbbentő és elfogadhatatlan az Európai Parlament számára, és ezt tudom elmondani a tanácsal kapcsolatosan. Ami pedig a jogalkotási rendeleteket illeti, mit is tudok mondani? Azt, hogy a tárgyalások a legtöbb rendelettel kapcsolatosan szépen előre haladtak már, mint azon rendeletekkel kapcsolatosan, amelyek a költségvetés témájába tartoznak. De ugyanakkor, is ez látható volt előre, az európai parlamenti delegációk kikkel szembesülnek olyan tanácsi delegációkkal, olyan tanácsi küldöttekkel, akik úgy tekintik, hogy mindaz, a, ami lefektetése került a február 8-ai EIT-re, EIT keretében, Európai tanácsi ülésnek a következtetésében, azok nem, nem képezhetnek további tárgyalási alapot, azok felülvizsgálhatatlanok. Ez elfogadhatatlan az Európai Parlament számára, mint hogy együttes döntési eljárásban vagyunk. És ezen kívül ugye ott van még a makroökonomiai feltétel rendszernek a témaköre is. Jelölt tárgyalások folynak, majd kiderül, hogy ezek milyen kimenetelű tárgyalások lesznek, de figyelembe véve ezen hatalmas kérdőjeleket, amelyek továbbra is jelen vannak, a kontaktcsoport csoport úgy döntött a tegnapi napon, hogy elhalasztja egy hónappal a szavazást mégpedig az MFF egészével kapcsolatosan. Eredetileg ugye azt terveztük, hogy majd szeptemberben tudunk szavazni mindenről, de ez nem következik be jövő héten, sőt október első plenáris ülésén sem, hanem csak majd a második plenáris ülésen októberben, tehát ugyanakkor, amikor a 2014-es költségvetéssel kapcsolatosan az első szavazásokat megteszünk, amennyiben a feltételek persze teljesülnek. Teljesülnek, ha nem, akkor további halasztása került, kerül sor. Tehát jó hírem van, nevezetesen az, hogy a költségvetési szakbizottságnak a rendkívüli ülése, amelyet jövő hétre terveztünk Strasbourgban, azért, hogy szavazzunk az MFF-ről a szakbizottságunkban, nem kerül megrendezésre, nem lesz szükség rá, tehát a koordinátorok találkoznak, mint ahogy a szokásos Strasbourgban, de rendkívülése nem kerül sor. Salvador Iasszú. Sí, <clears throat> sí, presidente, está claro que... Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a problémák még fennállnak, főként ami a kötelezettség vállalási előirányzatokat illeti, vagyis ezek második részét, amelyek szükségesek a pótköltségvetésben, hogyha ezt ebben az évben be akarjuk fejezni. Úgy látom, hogy a bizottság eh, ennek szükségletével számot vetett, vagyis ezzel a kifizetési szükséglettel, ami pedig eh, a rendelet többi pontját illeti, amelyekről még mindig folynak a tárgyalások. Tegnap hallottuk a különböző illetékes bizottságok elnökeit a munkacsoportban, a pénzügyi perspektívákkal kapcsolatos munkacsoportban, és úgy tűnik, hogy mindez még mindig tárgyalás tárgya. De Allennek és a három előadónak a következő kérdést szeretném feltenni a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy a litván elnökség hogyan fogadta ezt az új tárgyalás sorozatot? és azt is szeretném tudni, hogy az elnökség elég dinamikus-e, és megvan-e a kompromisszum készség, megkönnyítik-e a helyzet kibontakozását, vagy pedig passzív. Szeretném tudni, hogy hogyan alakulhatnak ezek a tárgyalások. Köszönöm, Salvador Görán. Köszönöm, elnök úr. Ugyan ezen a vonalon folytatnám, a frakcióban én vagyok az alelnök és a költségvetés felelőse. A Capula Santos, a mezőgazdasági kérdések előadója, a kohézió előadója is ott volt egy tárgyaláson. Úgy néz ki, hogy a helyzet eléggé aggasztó. A makro ökonomiai kérdéseket említették önök, de ami a nem mezőgazdaságot illeti, még mindig nagy kérdések vannak, például a közvetlen kifizetések plafonja, nagy, bonyolult kérdés, azután az első és a második pillér közötti rugalmasság, Erről már évtizedek óta vitatkozunk, az első vagy a második pillérnek adjunk rugalmasságot, vagy prioritást, hogy legyen ez, erről a vita még mindig folyik. Salvadornak azt tudnám mondani, hogy a miniszterek, akik a tárgyalásokért felelősek, úgy érzik, hogy nincs tárgyalási mandátumuk. Hogyan tudunk kikerülni ebből a zsákutcából? Az az érzésem, hogy egy másik szintre kell eljutnunk. Annak nincs módja, hogy a mi mezőgazdaság és kohézió, stb raportőrjeink maguk oldják meg ezt a helyzetet a saját minisztereikkel. Nem, nekünk kell felemelnünk a szintet, önnek és Schulz úrnak kell tárgyalni az Európai Tanácssal, különben ezek a miniszterek képtelenek lesznek arra, hogy a helyzetből kiutat találjanak. Nem tudom, hogy ezt a kontaktcsoportba kell -e megvitatni, de valahol meg kell vitatni, mert ott van a kockázata annak, hogy kifutunk az időből. Köszönöm, Anne. A kontaktcsoportban ezt megvitattuk, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságok elnökeinek az üzenete az volt, hogy szükségük van nyomásra, vagyis arra, hogy a valamilyen megállapodás szülessen, és ne legyen további késedelem. De valaminek születnie kell, és a parlamentnek itt segítenie kell, mert a tárgyalások során legyen szó a mezőgazdaságról vagy regionális ügyekről, a tárgyaló feleink azt mondták, hogy rendben, a nemzeti borítékokhoz mi nem nyúlunk, mert ez trükkös dolog, a pénzt a tagállamok között osztják szét. De vannak más kérdések, amelyeket viszont velünk kell megvitatnotok, mondták, és itt arról van szó, hogy a tanácsnak nincs mandátuma, de a regionális ügyek szintjén az a gond, hogy ez rendkívül nehéz lesz, mert már most 27 <clears throat> ország megegyezett, úgyhogy nagyon nehéz ezt ismét megnyitni. És a mezőgazdaság terén úgy tűnik nekem, hogy a litván elnökség meglehetősen meglepődött azon, hogy itt probléma van, és igazából nem volt mandátuma, nincs mandátuma, úgyhogy nekünk kellene a dolgot helyre tenni, nekünk a parlamentnek, és vannak olyan kérdések, mint a flexibilitás, a rugalmasság a pillérek között a mezőgazdaságban, Ebben költségvetési kérdések is felmerülnek. Ha elveszünk pénzt az egyes pillértől, áttesszük a kettesbe, akkor itt együttfinanszírozásra van szükség, hiszen szigorúak a szabályok, az ellenőrzés könnyű, vannak egyénibb területek is, ahol viszont maga eldönti az illetékes, hogy mit mire költ. Az együtt finanszírozást talán komolyabbá tudná tenni a helyzetet. Van egy ma szokványos, szokásos elv a vidékfejlesztési kapcsolatok során, és itt az óvatos költségvetés tervezés a szabály. Nehéz ez a terület, és ami a legszörnyűbb, az az, hogy tudjuk, tudtuk, hogy ez így fog alakulni. Éppen ezért szilárdnak kell lennünk, és szerintem igaza van önnek, magasabb szintre kell följutnunk az intézmények sorában ahhoz, hogy ezt megvitassuk. Köszönöm, Án. A helyzet az, hogy ez a helyzet előrelátható volt, és ezt előre is láttuk. és a következő hetekben jön el majd az igazság órája a parlament számára. A jogalkotási bizottságaink jól megértették azt, hogy az összes területen, azokon a területeken, amelyek esetében az Európai Tanács állást foglalt február 8-i következtetéseiben, és amelyek együttdöntési eljárás alá tartoznak, ott a módosítási jogkör teljes. Időre volt szükség, hogy ezt megértsék, de most már megértették. Viszont a tanács részéről, és ez is előre látható volt, a miniszterek, a egymás követő elnökök, az írek, most pedig a litvánok úgy gondolják, hogy mindaz, ami a február 8-i csúcs konklúzióiban található, az kőbevésett, benne van az alapszerződésben, és erről nincs mit tárgyalni. A parlament oldaláról viszont fennáll az a veszély, hogy az illetékes bizottságaink mindegyike nyomás alá kerül ezt látjuk a mezőgazdaság és a kohézió, a regi területén. Olyan nagy a nyomás, hogyha nincs megállapodás az év végéig, akkor a reform, az új rendszer nem alkalmazható, és önök kudarccal fejezik be a parlamenti mandátumukat. És Mindezek ellenére kompromisszumot kell találni. Jobb egy rosszabb kompromisszum, amely lehetővé teszi a mandátum befejezését, és azt mondhatjuk, hogy a mezőgazdasági és a kohéziós politikát megvalósítottuk. Ez jobb, mint a kudarc. Ezt a kérdést mi magunk feltettük magunknak az MFF szintjén, hiszen nyomás alatt voltunk. A helyzet az, hogy nem tudunk kikerülni ebből, hogyha magas szinten próbálkozunk, vagyis hogyha egy végső megoldást találunk, amely garantálja azt, hogy a parlament jogait tiszteletbe tartsák, és hogy a Lisszaboni szerződés által a parlamentnek adott jogokat gyakorolja a parlament. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogyha egy általános, szintézés jellegű átfogó tárgyalás lesz, és ahogy Leán mondta, tegnap kapcsolatban léptünk a kontaktcsoporttal, és Schulz elnök arra a következtetésre jutott, hogy szükség lesz egy három oldalú csúcsra, vagy a 324-es cikk felhasználásával, amit júniusban az MFF esetén használtunk, vagy pedig egy informális keretben. Vagyis egy három oldalú csúcs lenne, amelyet meglehetősen gyorsan össze kell hívni. Trialógus lesz egyébként fontos kérdésekről két hét múlva. Lehet, hogy ezt annak keretébe kellene megejteni. Ami pedig a Kubüt illeti, Vilniusba elkívánunk látogatni szeptember 19-20-án. Igen. A Kobő delegációt én magam fogom vezetni, Vilniusba megyünk, és Griboszkájte asszonyjal fogunk ott találkozni. Volt egy első trialógus a 2014-es éves költségvetésről két nappal ezelőtt, és ezt a litván költségvetési miniszterrel együtt tartottuk. Jeleztem neki, hogy ez az egyik olyan téma, amelyet Gribockáte asszonynal megkívánunk vitatni. Vannak-e más kérdések, megjegyzések? addig is, ahogy Ivájló mondta az előbb, előkészítjük jelentésünket és véleményünket az AFKO ajánlásokról az intézményközi megállapodás tárgyában. Az AFKO-val megállapodunk a megfelelő szövegezésen, szövegezésben, és saját kezdeményezésű jelentést is kívánunk készíteni a KOBÜ részéről, miután az MFF-fel kapcsolatos szavazás megvolt, mégpedig arról, hogy milyen intézményes tanulságokat kell levonni az MFF tárgyalásokból. Jean-Luc, biztos, hogy az AFCO ezt szavazásra bocsátja? Igen. Tegnap kapcsolatba léptem Kazini elnökkel, a titkaskárság is kapcsolatba lépett velük, és mindez arra mutat, hogy az AFKO elhalasztja a saját szavazását, tehát a mi véleményünk nem sürgős. A cél az, hogy a tanácsra nyomást gyakoroljunk, ahogy ezt az előbb mondtuk. Ha nincs több megjegyzés erről az igen fontos pontról, akkor a hatos pontra tudunk áttérni, amely szorosan kapcsolódik politikailag és technikailag az MFF-hez, és ez a 2014-es pénzügyi tervezet. Kérdezem Ánt, hogy ismertetnie velünk a helyzetet, a tanácsi szavazás és a két nappal ezelőtti trialógus után. Igen, elnök úr. A tanács szeptember másodikán írásos eljárás során szavazott a költségvetésről. Hogyha megnézik a számadatokat, amit a tanástól kaptunk, hát akkor ez a szokásos kép, úgy tűnik, hogy ez egy szimbolikus eljárás volt, ami azzal ö, egyenértekű, amit a tanács mindig is képvisel, csökkenteni kell mindenáron. Mit tett a tanács? A tanács a kifizetéseket megkurtította, kb. 1 milliárd euróval, 1,8 százalék pontos arányban, tehát ez egy nagyon szorosra húzott költségvetés, és a, az elköte, a kifizetésekre való elkötelezettséget 1,2 milliárddal. Ez azt jelenti, hogy 6%-kal összességében kisebb a költségvetés 2014-ben, mint a 2013-as költségvetés. Ha emlékeznek rá, a bizottságnak az volt a javaslata, hogy a növekedésre koncentráljanak a munkahelyteremtésre, és itt csökkentsenek leginkább. Tehát a kutatás, oktatás területén a legnagyobbak a csökkentések pedig ezek a területek nagyon fontosak számunkra. Persze a tanács és a bizottság költségvetésében mindig az egy per B fejezetben szereplő fiataloknak szóló kezdeményezéseket támogatják, de az MFF keretében abban is egyetértettünk, hogy a kutatást, az Erasmus-t az innovációs programokat is támogatjuk. Úgyhogy számunkra nagyon furcsa az, hogy amellett, hogy mindent próbálnak átfókuszálni a fiatalok támogatására, az általam említett területeken a kifizetéseket megkurtították. Régebben, emlékszem rá, Salvador Garriga mindig azt mondta, hogy a elkötelezettségek, ez, ez egy politikai döntés a parlament részéről, de a valós kifizetésekről a tanács dönt. És a kifizetéseknek egyszerűen csak azt kellene tükröznie, hogy technikai értelemben hogyan valósítják meg a parlament politikai döntését. Valójában azonban az történik, hogy most a pénzügyminiszterek igazából beleszólnak ebbe a döntésbe, hogy a saját nemzeti költségvetésükből mit szánnak erre. Még akkor is, hogyha ez ellentétes a döntéseinkkel. Tehát ez politikai problémává vált, úgyhogy mint parlament ezzel kell foglalkoznunk. Bizonyos kérdésekben a trialóguson megütköztünk, ez kapcsolódik a módosított költségvetés tervezete, hogy van-e elég pénz, hogy valóban a tanács az idén hogyan fizetik ki a projekteket, hogy ne úgy kezdjük a 2014-es évet, hogy sok minden kifizetetlen marad. Ez része lesz a 2014-es megbeszéléseknek. Lavia úr 2013-as költségvetésén meg kell oldanunk a még nyitott kérdéseket ahhoz, hogy megegyezhessünk majd a 2014-es költségvetésről. Tehát igazából ez a kirakós játék darabkája. A bizottság nagyon-nagyon izgatott, mert igazából nincs elég pénzük. Egyszerűen nem tudja kifizetni a saját számláikat és valószínűleg ez jövőre is így lesz. Ha emlékeznek rá, a bizottság javaslata szerint az adminisztrációs és a mezőgazdasági költségeket kivéve a több éves programok keretében a jövő évi kifizetéseknek csak a 8%-át szánják valóban új programokra, az összes többi az előző években már elkezdett programokra fordítódik. Úgyhogy egy olyan helyzetbe jutottunk, ahol maga a kifizetés ki van számolva egész pontosan, mégpedig azért, mert az előző években fölhalmozódott és mostanra kifizetendő számlák most érkeznek be. Lesz egy munkacsoportunk a tanácssal, a kifizetéseket illetően, és az úgynevezett kité, ami olyan kifizetések, amik fölhalmozottak pluszként. Az ír soros elnökség nem akart ebbe belemenni, úgyhogy most az utolsó trialógusunkon a litván soros elnökséggel ezt újra felvetettük, és mondtuk nekik, hogy le kell ültetnünk egy asztalhoz az intézményekhez, mert föl kell térképeznünk, hogy milyen számlák esedékesek, és mi akadályozza a kifizetésüket. Nem kaptunk erre még választ, úgyhogy ragaszkodnunk kell az álláspontunkhoz, mert a megoldásra szükség van, és a tanácsnak szint kell vallania, annak érdekében, hogy a kifizetéseket és az általunk megszabott kereteket tartsák. De ha elolvassuk, amit a tanács lefektetett, igazából semmi nem változott, csökkentenek. Igazából ezek szimbolikus csökkentések, mert nem volumenükben nem nagyok, mert nincs miből csökkenteni. De a kifizetési elkötelezettségeket megnyírpálják, és az 1A fejezetet, ami a növekedésről szól, a hármasat, ami az állampolgári programok, és a bel- és igazságügy, és a négyes, ami a külügyek. Ezen kívül az adminisztratív költségeket is megnyírválták, a tanács azt mondja arról, hogy a bíróság előtt még ott van az az ügy arról, hogy a közalkalmazottak bérezésével mi történjen. És pozitív döntésben reménykednek. Szerintem ezt azért át kellene tekintenünk. A múltkor ugyanis, amikor ugyanilyen helyzetben voltunk, akkor a tanács vesztett végül a bíróság előtt, és a bérezéseket le kellett állítaniuk, mert azt mondták, hogy szükséghelyzetben vagyunk. Amikor a múltkor ilyen esetben döntött a bíróság, akkor azt mondták, nem, egyáltalán nincs jogotok ahhoz, hogy felfüggesszétek a kifizetéseket a bérezések területén. Tehát igazából itt is tartalékolni kellene arra, hogyha a bíróság úgy dönt, hogy ki kell fizetni a közalkalmazottak bérét. A tanács mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentsen. Még olyan áron is, hogy nem szerepel a költségvetésben az, aminek kellene, mert kötelezettségük aztán ők arra appellálnak, hogy amikor ki kell fizetni, majd akkor azt mondják, hogy hát nem tudom, nem tudjuk, hogy az EU hogy birkozzon meg ezzel a helyzettel. A szakbizottságok a parlamenti módosításokról ezen a héten szavaznak, és jövő héten a frakciók szavaznak a parlamenti módosítókról aztán majd megszabhatjuk, hogy mi legyen a stratégiánk. Most nem tudom megmondani. Majd meglátjuk, hogy mi adódik a frakcióktól és a szakbizottságoktól. Ez a koordinátorok feladata, hogy egyeztessék. Látjuk, hogy a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket illetően nagyon sok elképzelés született, és az is lehet, hogy sikerül egy kicsit a marzsokat kitolnunk ezzel. A bizottság összeállított egy listát arról, hogy mi az, amit már lefettünk, és mi az, amit még meg lehetne valósítani. Ezt a listát ugyan alkalmazhatjuk mi is, de azért elmondjuk a bizottságnak és a tanácsnak, hogy a kísérleti projekteket illetően és az előkészítő intézkedéseket illetően ez egy politikai döntés. Ebben nem szólhat bele a tanács és a bizottság. Végül az ügynökségeket illetően nem csak a tanács hozzáállása, hanem a bizottságé is nagyon furcsa. Jutta Hauch és én küzdünk azért, hogy minden egyes ügynökséget külön vizsgáljunk meg, hogy hogyan alakul a költségvetésük. Van néhány új ügynökség, amik most alakulnak ki, új feladataik vannak, nyilvánvalóan nekik finanszíroznunk kellene a személyzetüket. Úgy tűnik, hogy a bizottságnak az a stratégiája, hogy az ügynökségeket blokként kezelje, és azt mondják, hogy ha van új ügynökség, van új feladata, az arra való pénzt vegyük el a régi ügynökségetől. Mi viszont azt mondjuk, hogy nem, mert az működési költség a már felállt ügynökségeket kell, hogy fedeze. Én azt mondom, hogy ugyan találhatnánk egy kis megmaradt pénzt, de ehhez az kellene, hogy fúzionáljunk bizonyos ügynökségeket, és nyilvánvalóan ki fogja ezt leszavazni? A tanács. Mert ők ragaszkodnak ahhoz, hogy geográfiai megoszlásukban szétszórtak legyenek az ügynökségek. Tehát a költségvetési eljárás során probléma lesz az ügynökségek kérdése. És a tanács sem segít. Nem hiszem, hogy előre haladtunk volna bármit, de azért előadtuk az álláspontunkat. Az ütemtervet illetően a bizottság egy módosító levelet ír majd szeptember 18-án a Kozmán az Erasmus és a Horizont ö, feltőkésítéséről, és ö, természetesen a tanács és mi is nagyon érdekeltek vagyunk, és szeretnénk tudni, hogy mennyi pénz marad, mi marad még? De még mindig abban a helyzetben vagyunk, mint ö, régen. Ha megnézik az összegeket, igazából nem különbözik az előző évektől, de mivel az új MFF-et megszavazzák, a manőverezési tér nagyon leszűkült. Tehát igazából ez szomorító, hogy ezt látjuk, hogy mindenütt csökkentenek, gyakran indokolatlanul. Köszönöm. Anna, Monika. Monika, kívánja ezt kiegészíteni? Liebe Herr Vorsitzende, Kedves akkor kedves kollégák! A parlamenti költségvetést és más intézmények költségvetését illetően hagy tegyek néhány előzetes megjegyzést. Az év elején beszéltünk már arról, hogy még nem tudjuk, hogy a staff regulationnek mi lesz az eredménye a az eljárási szabályzatnak. És hogy ez ahhoz vezete, hogy a költségvetésünket csökkentik. A pontos számokat két-három nap múlva kapjuk meg, még nem érkeztek mind be. Igazából úgy tűnik, hogy ahhoz képest, hogy mit fogadtunk el a becsült költségvetésben, ehhez képest jelentősen csökken a költségvetésünk. Két-három dolgot hagy említsek még, hiszen én előadóként is képviselem ezt a témát, hogy 2014-ben bizonyos dolgokat lehetne csökkenteni. Például a kávéfogyasztás a ö, szakbizottságunkban, ez maga több mint két és fél millió euró évente. Hát igazából az ajtó elé lehetne tenni egy kávé automatát. Nyilván valóan ez nem egy drasztikus megoldás, úgyhogy teszek ilyen javaslatokat, annak ellenére, hogy néhányan ragaszkodnak hozzá, hogy a kávéjukat felszolgálják. De ha belegondolok abba, hogy ez hány millióba kerül az állampolgároknak, akkor akkor nem vagyok benne biztos, hogy pont a választási év előtt jó képet festünk ezzel magunkról. Aztán én azt illetően, hogy az asszisztenseket ki kellene fizetnünk, de a képviselőket nem, hát ez se túl okos javaslat. Aztán arról is beszélnünk kellene, hogy mi történjen a küldöttségeknek az útjaival jövőre. Itt vagyunk, a parlament mandátuma lejár jövőre, és természetesen néhány javaslatot ezzel kapcsolatban is teszek majd. És megpróbálom figyelembe venni azt, hogy a parlamentnek a költségvetése összeegyeztethető legyen a többi intézményvel. De figyelembe kellene azt venni, hogy olyan költségvetésről van szó, mely megnövekszik automatikusan azzal, hogy a parlament mandátuma lejár. Ez 2,2%-kal megdobja a költségvetést. Ha még ezt csökkentjük, ezt a költségvetést, az lesz a vége, hogy mínuszba megyünk a költségvetésünkkel pont 2014 előtt. Mert tényleg a jogalkotási periódus vége mindig megdobja a költségeket, vannak ilyen végköltségek, úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Persze úgy is dönthetünk, hogy ne legyenek választások, akkor nem lesz ez a növekedés, de valahogy Gondolom ezt nem támogatnák. Aztán a nyugdíjakat illetően. A bizottsággal együtt egyeztetünk erről. Először született meg a képviselőkre vonatkozó statútum. Általában véve a nyugdíjakat a bizottság rendezte le, de most teljesen saját struktúrát kell kialakítanunk a parlamentben. Nyilvánvaló az technikai problémát jelent az is, hogy ezt hogyan illesztjük be a bizottság struktúrájába. Ez, ez igazából nem nagy összeg, 383 ezer euró, de fél kell készülnünk erre hogy nehogy az utolsó pillanatban kapkodjunk, mert ez a fajta rendelkezés a nyugdíjakról a képviselők esetében új, ezt figyelembe kell venni a költségvetés felépítésén, és saját apparátusra van szükségünk, a számításokhoz, és így tovább. Tanácsadó testületre is van szükségünk a képviselők felé. De igazából az a cél, hogy nem szabad, hogy az egész folyamat drágább legyen, mint a bizottság eljárása. Ami a többi intézményt illeti, a külszolgálatot hagy említsem meg, ugyanis ott meg fogunk ütközni. A tanács részéről a külszolgálat biztonsági kiadásaira nem adtak elég pénzt, nem tudom, mit tehetnénk. Mi, mi történik akkor, ha megtámadják a külszolgálatot bizonyos országokban, a képviseletüket, például Irakban, akkor, akkor mit teszünk? Nem tehetjük ki az alkalmazottak életét ennek, ha azt látom, hogy a nemzeti követségeket hogyan biztosítják, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a külszolgálat, ahol az alkalmazottak egészséget és életét veszélyeztetik bizonyos országokban. Igazából ez egy kegyetlenség, hogy ilyen helyeken nem kapnak a biztonság garantálására pénzt. Már jeleztük, hogy ezt szeretnénk, és a tanács is hajlandó erre. A bíróságot illetően valahogy, nem tudom, a tanács egyszerűen tarolt ezen a területen össze-vissza kurtítottak. Igazából ez egy fűnyíró elv szerint ment, és szerintem ez elfogadhatatlan, hiszen több mint 100%-kal több ügyet kell majd tárgyalniuk, és nem lesz erre pénz. A bíróság számára ez azt jelenti, hogy egyszerűen az álláshelyeket és uh, a Horvátország belépésével járó plusz teendőket nem tudják ellátni. De remélem, hogy megegyezhetünk a tanácssal. Még egy dolgot szeretnék mondani. A regionális bizottsággal és a szociális bizottsággal. Elég érdekes a történet. Egyrésztről ugyanis szorosabban akarunk együtt dolgozni a politikai szintéren. Másrésztről viszont, és ezt még nem zártuk le, igazából már lecsendesültek az indulatok, együtt fogunk dolgozni, de hogy hogy a modalitások, azt még nem tisztáztuk, hiszen a költségvetési adatokat még nem kaphattuk meg, úgyhogy jövő héten egyszerűen egy ilyen elővigyázatossági tartalékot képzünk 2014-től kezdődő időszakra. Ennyi lett volna, köszönöm. Merci, Madame la Rapporteur. Nagyon szépen köszönöm jelentéstevőnek. Dominik Riké a szó. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid szót szeretnék ejteni Ann Jensen szavai után a költségvetési kérdésekkel kapcsolatosan, ismétlések nélkül persze. Az első dolog, ami megdöbbent képviselőként, az az, hogy egyre nagyobb az eltérés a költségvetési munkálatok között és az egyéb munkálatok között. A kettő nincs összhangban az európai intézmények egyéb tevékenység és a költségvetési munkálatokra gondolok. A következő évek, az elmúlt évek során a jogalkotási tevékenységeknél láttuk a működési költségeknek az alakulását, akár közvetett, akár közvetlen kérdéseket vizsgálhatunk e tekintetben. Ez a közvetett és közvetlen kérdés, kiadások egyre inkább magasabbak és időigényesek is. Például az MFF-fel kapcsolatosan szinte a demencia kategóriába tartozik az, hogy ilyen szinten legyünk az intézményi munkálatoknál. A munkátok három negyede még nem végeztetett el, mert a tanács blokkolja a helyzetet az intézmények közül a ügynökségeket is megemlíteném, az intézmények is, illetve az ügynökségek is jó példát mutatnak a tekintetben, hogy hogyan is lép fel az unió. Nagyon gyakran az ügynökségek kellene, hogy a legjobban és leghatékonyabban fellépjenek, miközben a forrásaiktól megfosztják őket. Elfogadhatatlan ez. Minél inkább számos az unió fellépése, minden inkább az unió jelen van a lakosság körében, annál kevésbé rendelkezik forrásokkal és a költségvetési munkálatokat ezzel párhuzamosan pedig mindenféle akadály akadályozza. És engem nem is a tanácsnak a fellépése döbbentett meg leginkább elnök úr, hanem az, hogy a minisztereknek, akik tárgyalnak a témákban, nem rendelkeznek felhatalmazásokkal a kormányok hogyan lépnek fel. Szóval azt látom, látjuk azt, hogy az európai intézmények próbálnak előre haladni, ha nem is azért, hogy egyre több rendelet szülessen, hanem a tekintetben azért, hogy az intézményeknek a fellépés hatékonyabb lenne, miközben költségvetések meg visszalépések vannak. 2014-el kapcsolatosan árnyékjelentéstevő vagyok a néppárt nevében. Nos, a 2014-es költségvetés tökéletesen illusztrálja mindezt. Engedjenek meg egy hasonlatot. Az MFF olyan, mint hogyha ö, tulajdonképpen ö, egy jobb kenyérre, egy rosszabb kenyére tértünk volna át, hogyha most köz, ilyen típusú példával szolgálnék. Tehát azt látom, hogy ö, az MFF-nek a különbözői éveit nagyon finom szeretekre kellene szeletelni, miközben nagyon kevés a költségvetési allokáció. Tehát finom szeletelés, és ami a kifizetéseket, a közvetlen kifizetéseket illeti az új akciók tekintetében 90%-nál magasabb a forrásnak, amely önmagában is nagyon csekély, az tovább nehezíti a feladatot, mert hogy tulajdonképpen a minőségi allokációk teljes mértékben ellentétesek a politikai nagy meghirdetett eszményekkel, amelyeket a tanács fogalmaz meg, és mindez rendkívüli módon megnehezíti az Európai Parlamentnek a cselekvését is. Tehát a kvantitatív és a kvalitatív tekintetben is szorítóba kerültünk, késésben vagyunk, és a tárgyaló partnereink azok bizonyos tekintetben hatékonyak, de bizonyos értelemben pedig többek között a jogalkotási eszközök tekintetében teljes mértékben korlába vannak szorítva. Szóval én már régi motoros vagyok, elnök úr, és egyszerűen megdöbbentő az, hogy az intézmények így működjenek, és egyáltalán működőképessége. Na most, a 2014-es költségvetéssel kapcsolatosan mit is tehetünk? Vagy azt érvényesítjük, amit a bizottság javasolt, tehát hogy gyakorlatilag ez komikus helyzethez vezet. Oda jutunk, hogy 200 ezres mindössze ö, a ö, mozgás terünk ö, a 242 milliárdos költségvetés tekintetben. Még hogyha egy háztartási költségvetést kellene vezetni, akkor sem tudnánk azt kellően kezelni. Szóval vannak, vannak természetesen mozgásterek, de ezek csak úgy alkothatóak meg, hogy az egyéb szakpolitikákat megnyírbáljuk, azokból teremtjük meg őket. Szóval azt mondanám, hogy a költségvetési prioritásokat kellene jobban érvényesíteni az Európai Parlament részéről, és e tekintetben azt hiszem eléggé nagyfokú a nézetazonosság közöttünk. Nem szabad, hogy olyan költségvetés hagyunk jóvá, amelyet a bizottság javasolt, és amely nem biztosítja a költségvetési mozgás teret azt hiszem, hogy aggódhatunk. Aggódhatunk messze menően a tekintetben, hogy a partnereink, a tárgyaló partnereink hogyan lépnek fel, és mondottam, óriási az eltérés, a, a, a, az űr, a jogalkotási lendület között, és az rendelkezésre álló források között és még akkor is, hogyha mindenki jól átlátja, hogy nehéz költségvetési helyzetekben vagyunk, és a költségvetési adósságok a tagállamok szintjén nagyon jelentősek a különböző hiányoknak az alakotások, hiányok is megszorító helyzetet alakítottak ki, de ezzel együtt azt mondom, hogy ez a megközelítés igazán nem megfelelő, igazán rossz, és nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament határozottan lépjen fel, mert hogyha a tanács megosztottságával kapcsolatosan még a parlament is megosztaná az álláspontját, az katasztrófához vezetne. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, és akkor megadom a szociálistáknak a szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni. Mégpedig Jensen asszony előadására reagálnék. 2014-es költségvetés. A tanács olvasata nem lep meg bennünket, ez mindig egyforma, vagyis hogyan lehet a kifizetési előirányzatokat csökkenteni. A költségek még akkor is csökkenteni akarják, amikor ezek viszonylag szerények, de az a céljuk, hogy csökkentsenek, és a tanács a lehetőségei határára érkezett, néhány eh, millióval csökkentette a kötelezettségvállalási és eh, egyben a kifizetési előirányzatokat is. A csökkentések eh, viszonylag nem magasak, de ott van a 2020-as program, közben finanszírozási megállapodást kötöttünk, és beszéltünk arról, hogy előfinanszírozás lesz, és közben nem tartották be a kötelezettség vállalásokat, pedig arról volt szó, hogy a jövőben a kötelezettségvállalásoknak egyet, eleget teszünk. A másik elem, az adminisztratív elem, ami engem aggaszt. Sokszor elmondjuk, hogy hatékonyabbá kell tennünk az adminisztrációt, de szerintem nem így nézi ezeket a kérdéseket a tanács. Az adminisztratív költségeket drákói módon csökkentette a tanács, anélkül, hogy lett volna valamilyen méreható elemzése téren. A stratégia szerint, hogyha az adminisztratív költségeket csökkentik, akkor nem lehet konkretizálni azokat a programokat, amelyeket szeretnénk, és olyan ritmusban, ahogy szeretnénk. Az adminisztratív költségek csökkentése, nagyobb csökkentése, megtakarításokat hoz, de csak azért, mert nem lehet felhasználni az alapokat. Azután ott van az ügynökségek helyzete. Nem vagyok az ügynökségek felelőse, de szerintem nem logikus. Igen, éppen most beszéltem az ügynökségekről, és most jelent meg a felelős, ez egy véletlen egybeesés, szerencsés egybeesés. Azt kérjük a, az ügynökségektől, bankfelügyelet, vagy tengerbiztonsági, vagy egyéb ügynökségek. Azt kérjük, hogy egyre több feladatot lássanak el, de közben csökkentjük a költségeiket és a személyzetet. A csökkentés szerény, szimbolikus, de azért mégiscsak aggasztó azután a kifizetések ismételten. Az igaz, hogyha elfogadjuk a bizottság olvasatát, akkor 200 millió euró a mársunk, és 1 milliárd a tanácssal a márzs. Ez nem probléma, de most az Európai Bizottság felé fordulnék, talán plusz információkat adhatnának arról, hogy a kifizetési szintek elegendőek lesznek-e a következő évre, mert még nem fogadtuk el a pótköltségvetés második részét. A, költ, a bizottság talán elmondhatná, hogy milyen céljaik vannak, talán egy prezentáció is hasznos lenne, de a 2013-as kifizetendő számlák több mint egy milliárdot képviselnek. Nem tudom, hogy milyen összeget irányoztak elő, de nem lesz márzsunk. Az Agribizottság, vagy az agri kiadások még függőben vannak, ott vannak az előzetes kifizetések, és ez azt jelenti, hogy a 2014-es előirányzatok még magasabb összeget tesznek ki a bizottság, a tanács kifizetésre előirányzott szintje lehet, hogy helyesek, de hát szeretnénk tudni, hogy mennyit áldoznak majd a jövő évre. Ami a parlament stratégiáját illeti, milyen marzsok vannak más politikák és prioritások számára. Úgy gondoljuk, hogy a fő probléma ma az az, hogy ez a megállapodás hogyan fog konkretizálódni a bizottság, mikor fogja nekünk ezt előterjeszteni, és az előlegeket hogy lehet majd 2014-15-re elosztani. Ott van a kifizetések kérdése. Nem 100 millióról vagy 1 milliárdról van szó, hanem sokkal nagyobb összegről. Köszönöm, Naranjo úr. Sí, gracias, presidente. Muy... Köszönöm, elnök úr, egész röviden. Szeretnék egy konkrét kérdést érinteni. Először is köszönöm Jensen asszonynak, az előadónak a prezentációt. Nagy vonalakban csatlakozom ahhoz, amit elmondott, általánosságban. De van egy kérdésem, amit a bizottságnak és az előadónak tennék fel. A legfontosabb csökkentés az ötös fejezet, és az az összeg, amit az európai államoknak szánnak. A bizottság számadatai 5,6%-os csökkentést mutatnak az előző pénzügyi évvel szemben. A tanács ugyanezt a számadatot azt alkalmazza. Már 2013-ban is ez kevesebb volt. A kérdés, hogy az európai iskolák hatóságai költségvetési tervezetet irányt adtak be, a bizottság ezt megkapta, de nem tudom, hogy hogy lehet ezt a jelentős csökkentést végrehajtani egyik pénzügyi évről a másikra. Ez több mint 7%-os csökkentést képvisel most az előző évhez képest. A bizottságot és Jensen asszony kérem, hogy adjanak nekem plusz információkat arra, hogy mi indokolja ezt a csökkentést, ami eddig még nem volt tapasztalatú. Herzog Edith. A szocialisták árnyék jelentéstevője vagyok, de megjegyzésem lenne az európai iskolákról, módosítással kell élni azért, hogy a 3 milliót visszakapjuk, az utolsó csökkentést, már beadtam a módosítást, és remélem, hogy önök támogatnak. A másik, a 2014-es kutatási kiadásoknál 22 a csökkentést, 1,2 milliárd, ez minden csak nem kevés, azután a pénzügyi kifizetések kérdése. Hogyha a 2013-as helyzetet is figyelembe vesszük, akkor úgy látjuk, hogy nem sikerült a módosításokat alkalmazni, a két eh, lépésből álló módosításokat. És itt eh, súlyos a helyzet, a kutatási programunk nyitott, az egész világ felé szól, és eh, ez igen nagy veszélyeket rejt magába ez a csökkentés. Ami az EP-t illeti, a formaságokkal kezdeném, a módosítások, egyéni módosítások határideje ma, de a javaslat csak hétfő este után érkezik a bizottságunkhoz, úgyhogy az egyéni módosításokat nem lehet bevenni. Megértem én ezt a kihívást. A másik, a frakciós módosítások fognak az említett módosítások helyébe lépni a másik a 2009-es Lisszaboni szerződéshez kell alkalmazkodnunk, a munkacsoporttal és a főtitkárral együtt dolgozunk, úgy látom, hogy ez működik, de még mindig nem sikerült elérni azt, hogy a 2014-es költségvetésünk közelebb kerüljön az inflációs rátához, ahogy ezt az összes intézmény kérte. Reméljük, hogy a módosításokat sikerül beadni. Egyetértek azzal, hogy a, csökkenjenek a látogatások, a kávéval is, azután eh, a az emberi erőforrás sok eh, területén. A többi kérdést majd még megnézzük. Üdvözlöm a potenciális szinergiákat a három intézmény között, régiók bizottsága, és EGSB, de a 2014-es költségvetésre való kihatása ennek még ismeretlen, és az is marad, nem tudom, hogy hogyan lehetne még etéren megtakarításokkal élni 2014-ben. A többi kérdés illetően támogatom az előadót. Van még egy másik ügy, van egy bírósági eljárás az, a stáb szintjén, és a többi intézmény szintjén, de ezt eh, az erre való pénzt a tanács törölte, a tanács eh, itt nem tud az EP-re hatni, és a parlament ezeket az összegeket eh, megtartotta a költségvetésében, de fontos, hogy a parlament választási évben ne harcoljon külön privilégiumokért, bár ezekre szükség van, szerintem együtt kellene beadnunk egy módosítást azért, hogy a többi intézményben is visszaállítsák ezt a költségvetési tételt. Köszönöm, Penkovics úr. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem, most a horvát esetében passzív tolmácsolás biztosította, tehát horvátul fordítottam, ha megengedik. Ja, Először is gratulálni szeretnék az előadónak. Tehát még egyszer, még egyszer köszönetet szeretnék mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a beszámolójukért, és a következőt szeretném elmondani. A 2014-es költségvetés különös háttérben fog megvalósulni, ugyanis a 2014-es költségvetési eljárás keretében az MFF-re is tekintettel kell lennünk. A 2013 és 2014-es költségvetési tervezetek nem voltak optimálisak, az egyik egy finanszírozási időszak végén, a másik pedig egy másik időszak legelején kellett, hogy megszülessen. Tehát Giovanni Lavia kolléga majd ezzel kapcsolatban még szeretne mondani valamit. Én a 2014-es költségvetésre koncentrálnék, és egyetértek azzal, hogy a politikai prioritásokat illetően, amikben már kiegyeztünk a 2014-es költségvetés előtt, ezeket tiszteletbe kellene tartanunk. Másrészt viszont a költségvetésnek azt is tükröznie kellene, hogy 2014-ben választások lesznek. Az Európai Parlamentre irányul majd Európa figyelme ebben az évben. Ami az egy a ban eszközölt csökkentéseket illeti. Szerintem pontosan ezeknek eh, a csökkentéseknek semmi értelme a Kozméra és a Horizon 2020-ra vonatkozó csökkentések a KKV-kat is érintik, ezen kívül az erasmus és a fiatalokra vonatkozó kezdeményezéseket. Tehát pont ezek azok a területek, amelyek a legfontosabbak lennének számunkra, ezeket inkább erősítenie kellene a költségvetésnek, hiszen ezek fejlődést és növekedést garantálnak az Unióban. Így aztán én csak remélni tudom, hogy a frakciók módosítói és az egyénileg beadott módosítók erre kitérnek majd. Én értem, hogy a kifizetések nehézségbe ütköznek, értem, hogy nincs elég készpénz, azt is megértem, hogy a Ralf nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen a Ralf ezzel kapcsolatban Lewandowski úr már eleget mondott, gondolom, de ami a 2014-es költségvetést illeti, azért a politikai prioritásokat nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni hiszen harmadik országok felé is üzenetet küldünk ezzel, akik ránk figyelnek ebben az évben. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne az, hogy legyen elég keretünk arra, hogy például Bosznia-Hercegovina és más országok, akik amikor majd csatlakozni szeretnének, érezzék, hogy figyelünk rájuk. Erősítenünk kellene a szomszédsági politikát is. Aztán szeretnénk még egy dolgot mondani Horvátországot illetően. Például az adminisztrációs költségek csökkentése keretében, ez Horvátországnak a következőt jelenti. Mi első évében vagyunk a tagságunknak, ezért pontosan az nagy prioritás lenne számunkra, hogy a horvát alkalmazottaknak a helyzetét segítsük. Az EPSZO-val ebben meg is állapodtunk a felvételkor, és ez nagyban befolyásolja azt a képet, amit az Európai Unióról kialakítunk, hiszen azt kellene demonstrálnunk, hogy elősegítjük a horvát csatlakozást, és utána ezt segítjük. Eh, Köszönöm szépen. Én is egyetértek abban, hogy a parlament prioritását fel kellene tartanunk. Én az ügynökségeket szeretném megemlíteni nagyon fontos megállapítani, hogy mi a bizottságnak végül is a stratégiája. Én igazából ö, akarom, hogy ö, válaszoljon a bizottság ezekre a kérdésekre. Nem lehet már csökkenteni az ügynökségek pénzét. Ha csökkenteni akarnak, akkor a feladatköröket is meg kell nyírválnia a bizottságnak tehát igazából ez egy tervezett módon kell, hogy, csak, hogy történjen. De nem értem a bizottságnak az egész stratégiáját. Miféle csökkentéseket eszközölnek az ügynökségeknél? A, például az Európai Drog Megfigyelő Ügynökséget illetően. 5%-kal csökkentették a költségvetésüket. Ugyanakkor ez az ügynökség egy olyan ügynökség, aminek semmit nem változott a feladatai leírás köre. Pontosan ugyanazokat a dolgokat kell megtenniük, 100%-os a leterheltségük. Úgyhogy egyszerűen érthetetlen számomra, hogy az 5%-os csökkentés az minek köszönhető. Úgyhogy mi a bizottságnak az elképzelése? Mit szeretnének az ügynökségtől? Hogy működhetnének? és különösen a drog megfigyelő ügynökségnél miért az 5%-os csökkentés? Köszönöm. Très bien, je merci. Nagyszerű, köszönöm szépen. A költségvetési főigazgató az Európai Bizottság részéről jelen van, üdvözlöm őt. Javaslom, hogy ő is szóljon hozzá, de már csak akkor, amikor valamennyi költségvetési szakbizottsági tagunk hozzászólt, választathat majd a kérdéseinkre, és elmondhatja majd azt, hogy az MFF-et hogyan látja az Európai Bizottság, illetve a 2014-es költségvetést, továbbá a 2013-ra vonatkozó költségvetési módosításokat, ezeket is megvizsgáljuk. De hallgassuk meg először Szidóniát. Very briefly, because many... Egész röviden, mert a számomra fontos kérdések többségével már foglalkoztak a kollégák, de mégis két dolgot kiemelnék. Igen, nehéz elfogadni a csökkentéseket azon prioritások esetében, amelyeket mi folyamatosan hangsúlyozunk növekedéssel, munkahelyteremtéssel kapcsolatos prioritásokról van szó. Szerintem 2014-es költségvetési eljárás során a mi kötelességünk, hogy mindent, vagyis ezeket a költségvetési sorokat magasabbra emeljük, amennyire csak lehetséges, emeljük, és nyomást kell gyakorolnunk a tanácsra azért, hogy itt maximálisan emelkedés legyen. A kolléganő beszélt az európai iskoláról, ez valóban nagyon bosszantó, amit a tanács tett, az rossz. A bizottság javaslata kiegyensúlyozott, és a csökkentés az európai iskolák esetében csak annyit jelent, hogy az prioritásokkal ellentétes, hiszen erősíteni akarjuk a az oktatást, és közben ez nagyon rossz a az alkalmazottak részére is, hiszen ők az oktatást javítani szeretnék. Tudjuk, hogy nincs elég iskola, már régóta probléma van, és sok olyan gyerek, aki jogosan használhatná az európai iskolát, a belga iskolákat kell, hogy látogassa, mert ez azt jelenti, hogy most sincs elég hely az európai iskolákban, úgyhogy nem lehet ott tovább csökkenteni, ez nem fair. A szocialista kollégák ezen erőfeszítéseit támogatjuk, és remélem, hogy sikerül egy széles koalíciót létrehozni azért, hogy itt a költségvetési sort ki lehessen javítani, és vissza lehessen állítani a bizottság javaslatait szemben a tanács csökkentésével hagyományosan mindent megteszek azért, hogy az oktatási sort erősítsem. Most ez az Erasmus mindenkinek program, ez költséghatékony, fontos az állampolgárok számára, és hogyha megnézzük az egyfőre eső költséget, ez eh, az igen sikeres program egyúttal a legolcsóbb is. Különböző politikai áramlatok úgy gondolják, hogy erősíteni kell az oktatást, ez eredményt hoz. Ez egyre inkább így van. Megértjük, milyen fontosak ezek a fellépések. Továbbra is ennek finanszírozását erősíteni és hangsúlyozni kell. A másik az Európai Állampolgárság programja, egy kis program, de fontos, az NGO-kat segíti azért, hogy közelebb kerüljenek az európai eszméhez, az állampolgárokat ehhez közelebb hozzák, és ez az a program, ami a legtöbbet szenvedett, és közben erre most igen csak szükségünk van, hiszen igen távol áll az EU az állampolgároktól. Ez azt jelenti, hogy ezen együtt, remélhetőleg együtt tudunk dolgozni. A másik, igen nehéz éves költségvetési tárgyalások elébe nézünk. Köszönöm. Kárvályó asszony. Köszönöm, elnök úr. Támogatom azt, amit Szidónia kolléganőm mondott. Hozzátenném, hogy már egy évig tárgyaltuk a parlament prioritásait, kialakult a konszenzus, mely során a növekedéshez vezető politikák, mint oktatás, kutatás, kkv nagy prioritásai a parlamentnek, és a 2014-es költségvetés kell, hogy tükrözze ezeket a prioritásokat. Van egy másik fontos program, a Horizon 2020. Ez most indul, ez az az egyik program, amely esetében a legmagasabb emelkedés volt az előző költségvetési periódusokat illetően, és ennek a 2014-es költségvetésben is tükröződnie kell. Köszönöm, Mónika Holmájer. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is az európai iskolákat illetően nagyon sokat prédikálunk mindig az oktatásról. Főleg a bizottság mindig, mennyire fontos az oktatás. De közben már a szülők néha 800 eurót fizetnek havonta azért, hogy a gyerekeiket iskolába küldhessék. Az, hogy a tanács és az Európai Bizottság nem hajlandóak finanszírozni megfelelően az európai iskolákat, utána meg a szülők nyúljanak a saját zsebükbe, ez elfogadhatatlan. Állandóan azt mondják, hogy új helyre kell ö, ö, költöztetni az iskolát. Én egyszer nem értettem, hogy ilyen helyzetben hogy lehet megkurtítani a költségvetést. Egyetlen országban még Franciaországban, Egyesült Királyság, Németországban is ez elfogadhatatlan, amikor belekezdenek egy építkezésbe egy iskolánál, akkor egyszerre csak visszavesznek a költségvetésből. Úgyhogy nagyon fontos, hogy pénzt kapjunk erre. A második kérdés az ügynökségek kérdése. Tényleg az eh, az érzésem már időközben, hogy a bizottság egyszerűen nem akar belegondolni az ügynökségek helyzetébe, mert akkor tényleg szembesülnie kellene azzal, hogy szükség van a pénzre. De egyébként kurtítani se akarnak ott, ahol ezt meg lehetne tenni. Egyszerűen csak egy mindenre ráhúzható formulát akarnak, egy százalékos formulát, ennyit csökkentünk mindenütt, és kész. Ez egy hatalmas probléma, és a kolléga is mondta előtte hiszen hogyha a feladatkör marad, és utána csökkentenek, hát ennél van szörnyűbb helyzet is, van olyan ütegség is, ahol ö, új feladatokat kapnak, és közben csökkentették a költségvetést. Tehát úgy kell megbírkozniak az új feladattal, hogy közben kevesebb pénzt kapnak. Hát a logikának ehhez semmi köze. Úgyhogy intenzívebben foglalkozni kellene ezzel a kérdéssel. Merci, Monika. Köszönöm szépen, Monika. Anne, Anjensen kíván-e hozzászólni és lezárni ezt a vitát, vagy azt gondolja? Yes, first of all, I'd like to... Köszönöm. Először is köszönöm a tagoknak a hozzászólásokat, mert most általános képet kaptunk a helyzetről. Főként arról van szó, hogy milyen stratégiát válasszunk, hogyan készülünk fel a vitára. Nem csak arról van szó, hogy visszatérjünk a bizottság javaslatára, hanem igen, számos kérdés van az európai iskolák, az ügynökségek problémája, más programok, és a tagok által tett összes megjegyzést feljegyzem, magamévá tettem, nehéz tárgyalások előtt állunk, és bele kell mennünk a részletekbe nagyon is, azért, hogy olyan eredmény szülessen, amely megelégedésünkre szolgál. Sok kérdés felmerült, például az európai iskolákról. A bizottságtól várom a magyarázatot, hiszen már a bizottság eredeti javaslatában is voltak gondok az európai iskolákkal. Ez olyan kérdés, amelyet a parlament intenzíven tanulmányozott, és most a lefaragások stratégiája ismét előjött. A lényeg az, hogy egy sor intézmény van egész Európában, és hogyha nincs elég ha nincs megfelelő számú alkalmazottjuk, akkor hogyan nyújtsák a megfelelő oktatást a gyermekek számára, az alkalmazottak gyermekei számára. Köszönöm, és várom a további fejleményeket. Elnök, köszönöm, köszönöm ám, köszönöm az előadónak, ami a 2014-es költségvetést illeti egyéni módosítások leadásának határideje ma 12 óra, és az ütemterv a Költségvetési Bizottság részéről szeptember 26-ai ülésünkön lesz egy vita, a szavazás, a módosítások megszavazása pedig két teljes napot vesz majd igénybe, meglátjuk hány eh, módosítást lesz, és ez október másodikán és harmadikán lesz a költségvetési módosításoknak. Szenteljük ezt a két napot, az állásfoglalásról való szavazás pedig október 9-én szerdán lesz, egy olyan ülésen, ami kivételesen Strasbourgban lesz, mert eh, gondok voltak az ütemterv ben. Maradunk ugyanannál a témánál, és most áttérünk a 2014-es költségvetésről a 2013-as plusz eszközök problémájára, úgyhogy Giovanninak adom meg a szót, 7-es, 8-as, 9-es Zsuanzsan úr, azt javaslom, hogy az összes kérdésre válaszoljon majd, mert felmerülnek majd kérdések a dabról is, úgyhogy Giovanninak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai napon a költségvetési módosítókkal fogunk foglalkozni, a hatos számmal és a hetes számúval. Ezek olyan költségvetési módosítók, amelyek teljes mértékben különböznek a hatossal kapcsolatosan, ugye július 10-én került jóváhagyásra a bizottságban, és ez egy olyan ö, hát módosítás, amely technikai, sőt kifejezetten technikai jellegű. Miről is van szó? Arról, hogy a saját hagyományos forrásoknak a felülvizsgálatára kell, hogy sor kerüljön többek között a cukor ágazata kapcsolatos bevételek, az izoglukos tekintetében, az á, a héja, illetve áfa ö, alapnak a felülvizsgálása, és a GNI-nak a felülvizsgálata, aztán a költségvetési támogatás egy, az Egyesült Királyságnak, illetve az Egyesült Egyesült Királyságnak jutott korrekció, illetve a Hollandia és Svédországban a GNI csökkenések azok, amelyek mind azt igénylik, hogy felülvizsgálatra kerüljenek a közösségi hozzájár, a tagállami hozzájárulások a EU-s költségvetéshez. Továbbá is a költségvetési módosításokkal kapcsolatosan van egy további tétel, amely a bevételeket illeti, 56 millió kifizetési korrekció. Miről is van szó? Itt tulajdonképpen arról, hogy a Microsoft büntetésből milyen egyéb bevétel származott 2013 ban lett kivetve ez a büntetés, azért mert a versenyszabályokat nem tartotta be ez a cég. Aztán egy harmadik tétel a módosításban a következő módosítani kell a költségvetési struktúrákat ahhoz, hogy figyelembe vegyük az Európai Unió vajon kezelői alapoknak a létrehozását a 187-es cikkét érinti ez a pénz, a költségvetési rendeletnek, olyan alapról lesz szó, amelyet a költségvetési tekintetben az Európai Bizottság fog kezelni, és amely lehetővé teszi azt, hogy a rendelkezésre álló forrásokat külső adományozói forrásokból tudjuk kezelni. Ami ezen uniós vagyonkezelő alapoknak a kezelését illeti, nyilvánvalóan további részleteket kérhetünk az Európai Bizottságtól, hogy megismerjük ezt az alapot. Tehát nagyon technikai jellegű módosítóról van szó, amelyet az Európai Bizottság július 10-én prezentált, és a 8 hetes időtartam szeptember 11-én jár le a tagállami parlamenti bizottságoknak hát, a vizsgálata tekintetében, és most pedig áttérnék a hetes módosítóra. E tekintetben egészen másról van szó, mint a hatos esetében, ugyanis a költségvetési módosítási tervezetnek ezen tétele július 27-én került jóvágyásra a bizottságban, és arra irányul, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 150 milliós módosítása történjen az 1 B alatt. A célkitűzés az, hogy kezelni tudjuk, legalábbis figyelembe tudjuk venni azt, hogy a 28 tagállam ö, hogyan állapodott meg a tanácsban. A részletek. Három tagállamok eset, tagállam esetében ö, az erőforrások megerősítés kapnának, kiegészítésre kapnának. 150 millió összegről van szó összegészében, kötelezettségvállalási előzetek tekintetében Franciaország alapvetően az érintett, és szerényebb módon Olaszország és Spanyolország is érintett. Ez a költségvetési módosító sajátos jellegű, politikai jellegű alapvetően, mert hogy az MFF-nek a következménye gyakorlatilag abból vezethető le. És már így is elmondhatom, hogy foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, akkor, amikor háromoldalú megbeszélése került sor kedden, ennek során hallottuk az Európai Bizottság, illetve a tanácsnak az álláspontját, és valóban azt hallottuk, hogy nagyon sajátos jellegű ez a költségvetési módosító. A magam részéről már többször elmondottam, most is megismétlem a mai napon, hogy költségvetési módosításról van szó egy dabról, amely a vállalási előnyezatokat növeli, és hát nagyon érzékenyen kell, hogy nézzük ezt a kérdést, mert hogy tudjuk, hogy milyen szorító a helyzet a kifizetések tekintetében ahhoz, hogy egy politikai megállapodás alakuljon ki, természetesen a tanács teljes szabadsággal léphet fel, és feltételeket szabhat a vállalások tekintetében, de az is nyilvánvaló, hogy összhang kell, hogy legyen a kötelezettségvállalások és a kifizetések tekintetében erre vállaltunk kötelezettséget. Merci, monsieur le rapport. Köszönöm szépen, jelentős tevő úr. Talán most fordulnék főigazgató úrhoz, és kérném, hogy mondja el az Európai Bizottságnak a véleményét, mind a módosítókkal kapcsolatosan, mint pedig a 2014-es költségvetéssel kapcsolatosan. Kérdéseket kaptunk a tagjainktól, és aztán megadom a szót valamennyi kollégáknak, aki szót kér. Főigazgató úr. Sí, euh, président, donc je vais... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megegedik, akkor most lépésről lépése átnézném ezt a három nagy témát, az MFF témáját, a 2013-as évnek a kezelését és a 2014-es költségvetést. Ami az MFF-et, a pénzügyi keretet illeti, tulajdonképpen sok mondani valóm most nincs, csak feljegyzem azt, hogy az Európai Parlamentnek a szándéka az, hogy az októberi második plenáris ülésén szavazása kerítsen sort. Ez lehetővé teszi majd azt, hogy még időben járjunk el a jogalkotási határidők előírásait betartsuk. Remélem, hogy valamennyi szereplője a folyamatnak ezt átlátja, ennek a fontosságát átlátja ebben a teremben is, meg a termen, ezen terem, termen kívül is. Ha nem ez történne októberben, akkor gondokat okozna a pénzügyi keretnek a megvalósítása és a jogalkotási eszközöknek a létrehozatalára és érvényesítése is. Ami pedig a 2013-as költségvetést illeti, annak a végrehajtását. Nos, több dolgot szeretnék megjegyezni. Az Európai Bizottság örül annak, hogy az Európai Parlament a 7,9 milliárdot megszavaz a jövő héten, és a, ez a DAB 2-re vonatkozó összeg, ez egyfajta oxigént juttat ennek a tételnek, mert hogy ez alapvető fontosságú a trilógusnak a során a illetékes biztos elmondotta, hogy miről is van szó. Ha most megnézzük a 2012-es és 13-as augusztusnak a költségvetési állását, akkor mit látunk? Azt, hogy a költségvetési megszorítások ellenére a kifizetések tekintetében gyakorlatilag 9 milliárd a kifizetési többlet igény augusztus végén 13-ban a 2012-es augusztus végi adatokhoz képest. Ez jól mutatja azt, hogy mekkora nyomás alatt vagyunk. Ez tehát az alapállás. És ennek fényében az Európai Bizottság szeretné megerősíteni azt, hogy az EB, az Európai Bizottság a szeptemberi utolsó ülése során jóvá fogja hagyni a költségvetési módosítunkat, ez a DAB 2 per A névre hallgat, ami aztán administratíve DAB 8-ra fog ö, átneveződni 3,9 milliárdos összegben, 3,9 milliárdról van szó, és az üzenetet, amelyet megfogalmaztunk, azt továbbra is ismételni fogjuk a tanácsnak és a parlamentnek is, de főként a tanács irányába. Tehát jelezni fogjuk azt, hogy sürgős. Sürgős az, sürget az, hogy ezt a költségvetési módosítát rekordidő alatt hagyjuk jóvá, azért, hogy a parlament képes legyen arra, hogy az októberi második plenárása során megszavazza azt, mert ez tudja biztosát tenni azt, hogy az Európai Bizottság képes lesz felhasználni ezen költségvetési forrásokat azokra a lehívásokra, amelyeket 2013-ban fogunk megkapni, november közepén. Ezek lesznek az utolsó 2013-as lehívások. Amennyiben a költségvetést ilyen módon nem szavaznák meg ezt a módosítást, úgy értem, akkor, akkor azt mondom, azt tudom mondani, hogy a forgatókönyv előrejelzések tekintetében óriási, de óriási teher alá kerülünk a likviditási szempontból, a kifizetések, illetve a pénzforgalom tekintetében, amelynek gazdasági és politikai súlyos következménye következménye lenne. Ami pedig a többi dabot illeti, azokkal kapcsolatosan igazándiból nincs kiegészíteni velem, tehát a DAB 6-os és 7 kapcsolatosan, amit Lavia úr mondott, az teljes mértékben egyet világos volt, egyértelmű volt, és teljes körű megközelítés. Térjünk hát most a 2014-es költségvetésre. Önök teremben, terem hallgatósága és résztvevői egy nagyon teljes körű és nagyon tartalmas vitát folytatott a különböző kérdésekről. Szinte minden kérdéssel kapcsolatosan az önök megközelítése olyan volt, amelyel az Európai Bizottság teljes mértékben egyet tud érteni. Az elemzés, a megközelítési módozattal teljesen egyet tudok érteni. Az az érzésünk az Európai Bizottság oldaláról, hogy a tagállami szakértők szinte megfeledkeztek bizonyos dolgokról. Jól lehet, ők valóban szakemberek. Tehát szinte megfeledkeztek arról, hogy az Európai Tanács aként döntött, hogy jelentős, lényeges mértékben csökkenti az MFF-nek a terjedelmét 2014 és 2020-ra vonatkozóan. Nem akarom itt újra ismételni Jensen asszony által idézett számokat, de legyen szó akár a kifizetésekről, akár a kötelezettségvállalásokról, ott tartunk, hogy 2013-hoz képest, beleértve a dabokat is abba, tehát gyakorlatilag a kifizetések alacsonyabbak lesznek, és megjegyzem azt is, hogy a rál, a maradványok a 2014-es rálog, tehát ami 2013 végére alakul ki, figyelembe véve a dabokat is, amelyek megszavazással kerülnek, tehát a rál növekedni fog. És mindenki ebben a teremben azt hiszem tökéletesen tudatában van annak is. Jól emlékszik azokra a eszmecserékre, amelyeket folytattunk a tanácsal még a nyár előtt ebben a kérdésben, nevezetesen a kifizetések mértékéről. Ez a kérdés továbbra is itt van előttünk az a tervezet, amelyet 2014-re terjesztett elő az Európai Bizottság, egyre rendkívül kellemetlen helyzetbe kellett ö, kerül, tehát dönteni kellett, és opciók között kellett választani, és Réke úrnak válaszolnék, egyetértek az elemzésével, jól lehet nem értek egyet a következtetéseivel a kifizetések tekintetében. A bizottság mit is tett? Az opciók között úgy döntött, úgy választott, hogy mélegeljük a kifizetéseket, és nagyon szerényen próbáltunk elérni, az új programokat kívántunk finanszírozást biztosítani, miközben arra törekedtünk, hogy a kifizetéseknek az értékelése az a fényében, annak a fényében történjen meg, hogy értékeljük a korábbi szerződéses támogatásokat. Na most 200 ezer eurós tolerancia, vagy ilyen marzsal, gyakorlatilag a plafon a maximális szintnél tartunk, gyakorlatilag már ott tartunk, tartunk, tehát most nem is a prioritásokról van szó, az alapkérdés az, hogy ki kell fizetni a kifizettendő összegeket. Ennyi, ennyi. Az Európai Bizottság pedig üdvözli azt, hogy az Európai Parlament ugyanúgy látja a kérdést, mint jó magunk, nevezetesen teljes mértékben fellelőtlenség lenne az, hogyha kifizetéseket csökkentenék még olyan összegek tekintetében is, amelyek csekének tűnhetnek a költségvetési összvolumenhez képest. Még egy olyan összeg tekintetében is mondom ezt, mint amelyről döntött a tanács. Tehát az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlament visszaállítana a kifizetési mértéket ugyanarra a szintre, mint ahogy azt a bizottság megállapította. A kötelezettségvállalások tekintetében pedig ugyanígy. És örülünk annak, hogy milyen következtetéseket fogalmazott meg egy témában Jensen asszony. Üdvözöljük azokat! Most pedig néhány konkrétabb kérdésre térnék át, ezeket hallottuk vita során. Tehát először is az európai iskola, iskoláknak a kérdésköre. A bizottság javaslatot tett az európai iskolák témájában. Figyelembe vettük azt, hogy a finanszírozási struktúra megváltozott szerény mértékben. Tehát a forrásokat nem változtattuk meg az európai iskoláknak a javára, de azt láttuk, hogy a forrásoknak egy része nem az ötös fejezetből fog származni, hanem az ügynökségeknek a forrásaiból. Az összösszeg, a végleg, végösszeg azonos marad, de más struktúrában. Na most nem lenne elfogadható az, hogy a az európai iskolák működésének a teljes körét mi fizessük, mármint az Európai Bizottság fizesse, miközben ott vannak az ügynökségek, vagy az LKB, az Európai Központi Bank nem venne részt, vagy legalábbis ez idáig nem vett részt az európai iskolák működtetési finanszírozásában. Azaz arra van szükség, hogy az európai iskolák finanszírozásának a költségvetési besorolása a megfelelő legyen, tehát a felhasználóknál a különböző költségvetési soraiban szerepeljen. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a tanácsnak a megközelítése alaptalan és teljes mértékben elfogadhatatlan. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament ugyanígy vélekedik. Az ügynökségek. A parlament, akárcsak az EB, az Európai Bizottság a intézmény közi megállapodásban vállalta azt, hogy 5%-kal csökkenti valamennyi intézményben a személyzet létszámát. Ez a tétel, ez a megközelítés az ügynökségek körében is érvényesülni kell, hogy érvényesüljön. A kérdés az, hogy tulajdonképpen majd a hiányt, az hogyan fogjuk tudni, a személyzeti hiányt hogyan fogjuk tudni majd elosztani. Az Európai Bizottság megpróbált egy minimális dinamikus mozdulatot bevinni ebbe a folyamatba, azért, hogy a azonnal kezelendő ügyeket tudjuk orvosolni. Ugye tudjuk azt, hogy nyomás alakulhat ki egyik vagy másik ügynökségnél. Na most ugyanúgy járnánk el, mint a többi intézménynél. Tudjuk azt, hogy az észszerűsítés, a racionalizása mindig lehetőség van. Az is világos, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy itt vagy ott, egyik vagy másik ügynökségnél, hogyan lehet-e más megoldásokat találni, összeolvasztani például őket, hogyan lehet-e felülvizsgálni bizonyos egyéb kérdéseket, persze korlátozat létszámban vagy számban, hogyan lehet-e akár megszüntetni egyes ügynökséget, úgy, hogy az, erő, az emberi erőforrásokat jól tudjuk kezelni. Tehát egy ilyen keretben kell, hogy gondolkodjunk, egy ilyen megszorítási keretben együtt kell, hogy éljünk ezzel a kényszer hatással, és ezt ezen determináltságnak a keretében kell, hogy tovább gondoljuk a dolgokat, de nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság gyengíteni kívánná az ügynökségeket, sőt, ellenkezőleg kívánunk eljárni. Elnök úr, ha megengedi, még összefoglalóként a következőket tudnám mondani Jensen asszony szavaival kapcsolatosan az év végéig még kettő költségvetési módosítósági intézvány, letter of amend fog születni az Európai Bizottság részéről. Az egyikre szeptember 18-án kerül sor, és annak keretében azon döntéseket fogjuk jóváhagyni, amelyek a front loadingra vonatkozik. Ami pedig Ciprust illeti, illetve az is ide tartozik, illetve aztán október közepén pedig a hagyományos mezőgazdasággal kapcsolatos, kappal kapcsolatos módosítási indítványt fogjuk előterjeszteni. Köszönöm, főigazgató úr. Iváló Kálfin kért szólt. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a főigazgatónak a magyarázatért, arról, hogy miért van szükség a kifizetésekre, és hogy a jelenlegi költségvetés, a következő évi költségvetés és az MFF között hogyan kell átcsoportosítani a költségeket. A DAB 6-osról és a DAB 7-esről szeretnék néhány szót mondani, különösen a második részéről a módosított költségvetés tervezetnek a 9 milliós összegről. Azt azért tudnunk kell, hogy ez rossz hír a tanács pénzügyminiszterei számára, mert a DAB hatoshoz plusz befizetésekre lenne szükség. Aztán, mivel csökkentek a saját erőforrások, aztán van ez a 3,9 milliós csökkentés, tehát számomra nagyon nehéz eldönteni, hogy mi fontosabb a plusz 3,9 millió megkapása, vagy az, hogy betartsuk a szerződés minden egyes pontját a DAB 6-ossal. Mire készen állunk a DAB 6-osról való szavazásra, addigra megkapjuk az információkat is, és a második részéről is dönthetünk a kettő bis jelű részről de minden esetre ez prioritás a DAB 6-os. Ami a DAB 7-et illeti. Kicsit kellemetlen a helyzet. Nem tudom igazán elmagyarázni, hogy mi ezzel a helyzet. Tudjuk pontosan minnyáján, hogy miről szól ez a tanácsban, de ez része az MFF-nek, így is, úgy is. Én támogatom az MFF-et, de azért globálisan kellene gondolkoznunk. Tehát fel kell szólítanunk a tanácsot, hogy az MFF feltételeit véglegesítse, és csak utána kezdhetünk szavazni a februári következtetésekről és a tagállamok közötti egyezményről. Köszönöm. Tíveiló. Köszönöm, Ivailó. Akik a tribünön ülnek, az ön testbeszédét értékelték akkor, amikor rossz híreket jelentett be a pénzügyminisztereknek, és közben szélesen mosolygott. Köszönöm, Vázsaló úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A DAB 7 szeretnék szólni. Nem a 2014-es költségvetésről, vagy az MFF-ről szeretnék szólni, hanem néhány részletet szeretnék közölni. Az Eurostat júliusi felbesvése szerint a munkanélküliek száma az Európai Unióban eléri a 26,6 milliót. ezerrel magasabb ez a szám, mint előző évben. Ami az eurózónában levő munkanélküliek számát illeti, ez több mint egy millió és ez is növekszik. Ami a fiatalok munkanélküliségét illeti, itt is növekszik a szám növekszik a szegénységnek, a deprivációnak, a szociális kirekesztettségnek az esélye. És egyre több ember szembesül ezekkel a következményekkel minden nap. Ezt szem előtt kell tartanunk a DAB 7-es vitatása során. Én horvát képviselő vagyok, egy olyan országból jövök, amely megszenvedi ezeket a következményeket. Úgyhogy számunkra nyilvánvaló, mindent meg kell tennünk, hogy a munkanélküliség, a depriváció és a szociális kirekesztettség ellen harcoljunk. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban különösen szörnyű a helyzet. Horvátországban az uniós átlaghoz képest 55,4 százalékot értünk el a munkahely piacon elérhető állások betör, betöltésekor. Az, hogy mi a veszélye az elszegényedésnek és a kirekesztettségnek, az egyértelmű a fiatalok és az aktív munkavállalók számára. Nagyon nehéz a helyzet, tehát Horvátországban is, és az Európai Unióban is, ezért támogatom ezt a javaslatot. De egy dolgot nem szabad szem elől ö, téveszteni. Ez csak enyhítheti a következményeket, ha pénzt pumpálunk a költségvetésbe végleges megoldáshoz pénzkeretre van szükség Franciaország, Spanyolország és Olaszország számára, és hosszú távon is tervet kell kidolgoznunk 2014-es költségvetésben és MFF-ben. Köszönöm, kedves kollega! Ha jól értettem, ön általános megjegyzéseket tett, főként a 2014-es költségvetés tervezett tárgyában és arra utalt, hogy 2013-ban további előirányzatokra van szükségünk, azért, hogy a kohéziós alapokat finanszírozni tudjuk. Köszönöm. Nincs több hozzászólási kérelem, kivéve Lavia úr kért szót, aki szeretné levonni a következtetéseket. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, a 6-os, 7-es pótköltségvetéshez fűznék még néhány szót, ezekről az előbb beszéltem. A helyzet az, hogy eh, a, az információk szerint, és ez a kifizetésekkel és az utolsó trialógussal kapcsolatos, információkat kaptunk, és ezek plusz gondolatokat ébresztenek bennünk. Italo Calfin is utalt erre. A 2013-as költségvetés végrehajtása akadályokba ütközik, amiatt, hogy a kifizetési előirányzatok csökkentek. Viszont elég sok átcsoportosítás lesz ebben az évben, és így figyelembe tudunk venni néhány költségvetési sort, ahol nem volt megfelelő forrás, és ezeket így kivitelezni tudjuk. A trialógus alapján és a főigazgató úr által elmondottak alapján úgy értem, hogy a bizottság örül annak, hogy a, a kettes DAB első részét a jövő héten fogadjuk fogadjuk el, és ennek örül a bizottság, mert ez lehetővé teszi a bizottság számára, hogy egy sor kifizetést végrehajtson. Viszont, ami a bizottságot illeti, és szerintem a biztos is elkötelezte magát etéren, a bizottságnak el kellene küldeni nekünk a 2A dabot, erről már szó volt, a 8-as, 7-es dab ról is szó van, és ezt minél hamarabb meg kellene, hogy kapjuk, mert a parlament akkor elemezni tudná mindezt. És nem szabad elfelejteni, egyébként ezt elmondtuk, amikor a többéves pénzügyi keretről volt szó, nem szabad elfelejteni, hogy egy sor feltételt is megszabtuk a költségvetési keret elfogadásával kapcsolatosan, például, hogy legyen a 2013-as kifizetések számára megfelelő biztosíték, ezek legyenek lefedve. Ami a 2013-as kifizetési előirányzatokat illeti, ezeket már felhasználtuk az első két negyedében, és a plusz, a 11,2-es plusz, erre valóban szükség van, sőt, talán nem is lesz elég, mert tudjuk, hogy 14,2%-as dabot javasoltunk, de a 11,2 a második rész elkerülhetetlen ahhoz, hogy valóban a költségvetést végrehajtsuk. A parlament készen áll, megértem a pénzügyminiszterek nehézségeit, de szerintem a tanácsnak is meg kell értenie azt, hogy a második októberi héten, szerintem a kontakt csoport itt világos volt, nem tudunk szavazni a pénzügyi keretről, ha nincs konszenzus a kettő a dabról, vagyis a nyolcasról. Köszönöm, hogy az elnök. Áttekintettük az összes problémát, amelyet a 2013-as kifizetések és a 2014-es költségvetés vetnek fel. Emlékeztetek a sűrű ütemtervre, ez változott is. A jövő héten a plenárison szavazunk, a mai szavazás után a DAB 2-ről, amit mi első részletnek nevezünk magunk között, majd a jövő héten a plenáris szavazás után a bizottság előterjeszti a DAB 2A projektjét, ami valószínűleg a 8-as DAB lesz, majd meglátjuk. A bizottság egy első pótköltségvetést is előterjeszt a 2014-es költségvetésre szeptember 18-án azért, hogy figyelembe vegye az MFF kompromisszumban szereplő új politikai elemeket, például a frontloadingot, a parlament prioritásait, és a mezőgazdasági pótköltségvetését pedig, ahogy ez szokás, október közepén terjeszti majd elő az Európai Bizottság előirányoztuk a litván elnökséggel, ez konkrét eredmény, talán az egyetlen konkrét eredménye a két nappal ezelőtti trialógusnak, vagyis eldöntöttük, hogy háromoldalú találkozót tartunk a kifizetésekről, nem formális trialógust a következő hetek valamelyikében. Valószínűleg október 20, bocsánat, szeptember 26-a előtt, vagyis a Költségvetési Bizottság aznapi ülése előtt. Az ír elnökségnek ezt már javasoltuk, de ők ezt írásban, rendkívüli dolog, írásban elutasították. Politikai és technikai ülést akartunk tartani, azért, hogy a kifizetési előirányzat igényeket már megvitassuk már tavasz kezdetekor szerettük volna ezt megtartani, és ha ezt megtarthattuk volna, akkor az MFF tárgyalásokat is megkönnyítette volna. Az írek ezt nem akarták, de a litván elnökség nyitottabb. De e, nem ugyanaz ennek a jelentősége, hogyha ősszel tartjuk a tavaszhoz képest. De az MFF szabályzatban ez az elv benne van, úgyhogy ez a ezt szeptember vége fele megtartsuk. Ami a 2014-es költségvetés tervezetet illeti, a COBÜ-ben az október másodiki, harmadiki ülésünkön itt megszavazzuk, az állásfoglalásunk is megszületik, és ami a 2014-es tárgyalásokat illeti a tanácssal, a következő trialógus október 16-án lesz az egyeztetési fázis három fontos dátumhoz kapcsolódik. Október 4 az egyeztetési időszak, bocsánat, nem, november 4-e első egyeztetés, november 7-e trialógus, és ha szükséges, valószínűleg lesz erre szükség második egyeztetés november 11-én. Ugyanakkor lesz még egy háromoldalú csúcs a három intézmény elnöke között, közben lesz egy találkozó azért, hogy az MFF-t elemezzük. Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk a napi rendet. A tízes pontot elhalasztottuk, a tizenegyes pont makroszintű pénzügyi támogatás a Jordán Hasimita királyságnak. Előadónk nincs itt, de Szidónia helyettesíti Nyenszki asszonyt. Köszönöm szépen. Valóban Nagyesda Nyelszki megkért engem arra, hogy a helyében felolvassam a véleményét. Hölgyeim és uraim, gondolom egyetértenek abban, hogy a Jordán királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló döntés nem problémás, hiszen Jordánia igazi partnere volt az Európai Uniónak az elmúlt években, így aztán támogatjuk a Jordán királyság reform folyamatait, amelyeket az arab tavasz után felvállalt. Nem csak pénzügyi, hanem technikai támogatást is nyújtunk egy task force keretében. Sajnálatos módon a szíriai válság negatívan hat Jordániára is. Az országban egyre több a menekült, csökken a turisták száma és a közvetlen külföldi beruházások, valamint növekszenek az energiaárak. Figyelembe véve, hogy Jordánia stratégiai fontosságú a szomszédsági politika keretében, én úgy vélem, hogy a 180 milliós makroszintű pénzügyi támogatást, amelyet Jordánia kért, meg kellene adnunk. Két részben történik ez, két év alatt, két lépésben. Ahhoz, hogy a Jordán gazdaság fenntartható legyen, a makroszintű támogatásnak az államháztartás támogatására kell koncentrálnia, valamint strukturális reformokat, KKV-kat, alkalmazásokat, munkahelyteremtéseket és a fiskális konszolidációt kell, hogy támogassa. Gondolom egyetértenek, hogy Jordánia megérdemli ezt a segítséget, és ennek megfelelően adnak be módosítókat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Euh, Köszönöm Szidóniának. Señora Muniz, szó. Gracias, eh, presidente. Mi grupo compartimos plenamente. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm teljes mértékben osztja ezt a megközelítést, a jelentés tevőjét, valóban itt egy hagyományos szövetségéséről van szó az Európai Uniónak, amely jelentős erőfeszítéseket, sőt páratlan erőfeszítéseket tesz és valóban a jordániai infrastruktúráknak életképtelenek így módon jelenleg. Éppen ezért teljes mértékben egyet tudunk érteni a javaslatokkal, azokkal a módusítókkal, amelyeket a jelentős tevő terjesztett elő a KKV-knak a támogatásával, a foglalkoztatás segítésével, semmiféle polémiára. Azt hiszem nincs itt hely, nem is történt ez az afed sem. Ingle beszélj az. Csak kérdezni szeretnék valamit. Tudjuk, hogy a Jordán királyság mit művel a pénzzel? Köszönöm. Bien. Euh, Sidonia veut répondre à cette question tout de suite Sidonia azonnal kíván válaszolni erre a kérdésre, vagy később? Hát gondolom az előadónak, Nyenszki asszonynak kellene válaszolni erről, de úgy tűnik nekem, abból, amit olvastam, hogy pontosan ugyanúgy használják fel, mint a többi ország. Az Európai Bizottság. Önni a szó, kérem mutatkozzék be. Köszönöm szépen. Az ECFIN főigazgatóságtól jövök, a bizottságtól talán elmondhatnám, hogy ez egy bevett makroszintű támogatás, az a célja, hogy a, mérle, a fizetési mérlegüket és az államháztartást támogassák. Jelenleg 19%-os a deficite az államháztartásnak Jordániában, és ezt kell ellensúlyoznunk. Nagyon fontos, hogy az is célunk, hogy a hatóságokat segítsük abban, hogy a menekültügyi helyzettel megbírkozzanak, úgy satszoljuk, hogy ennek a költsége elérheti a 650 millió eurót. Ez a célja a makroszintű támogatásnak, de ha megengedi, van még néhány megjegyzésem, hogy később tegyem meg őket. Okay. Bocsásson meg, nincs sajnos idő elbegezésekre most. Köszönöm a megértését. Sajnos Szíriában, illetve a szomszédos országokban bekövetkező jelenlegi események még inkább módosítják ezt a, az ügyet most, illetve a megvilágítását ennek a témának. Jelzem azt, hogy a módosítók határideje szeptember 18-a dél. A szavazása pedig október 3-án kerül sor az ülésünkön, véleményt alkotunk az INTA javára, amely október 14-én szavaz a témáról, és a második plenárison fogunk az egészről szavazni majd októberben. Köszönöm szépen, Giovanni nem foglalkozott még a 13-as kérdéssel az én hibámból, nevezetesen az átmeneti intézkedések témájában a közvetlen kifizetéseknél. Giovanni, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon szenvedélyes vitát folytattunk a dabokról, és nem volt alkalmunk annak keretében foglalkozni ezzel a témával. Véleményről van szó. Az átmeneti intézkedésekről, amelyek a kap tekintetében érdekesek. Néhány további információval szolgálnék a kap figyelembe véve a MFF késlekedése miatt. Szóval a kap egy új formában kell, hogy működjön 2015. január 1-től, és az új pénzügyi keretnek az első éve esetében arra van szükség, hogy konkretizáljuk a vidékfejlesztési programokat és a jogalkotási keretet is módosítsuk azért, hogy összhangba legyünk a politikai célkitűzésekkel, és ez így kell, hogy legyen már, mint ez a módosítás szükséges már az első évben. Éppen ezért az illetékes szakbizottság, az AGRI természetesen elemezte a rendelet javaslatát, és a Költségvetési Szakbizottságnak is véleményt lehet alkotnia. Nagyon fontos dologról van szó, és azt tudni kell, hogy a források tekintetében semmi módosítása nem kerül sor az előre betervezethez képest. A véleményünkben miről is van szó, nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre a megfogalmazásához, mint hogy az Európai Bizottság, illetve nem, az Agri Szakbizottság azt kérte, hogy a lehető leggyorsabban vizsgáljuk mindezt meg azért, hogy az alapvető fontosságú szavazásra sor kerülhessen, mégpedig szeptember végével. A cél az, hogy a téma az októberi plenárisra kerülhessen, azért, hogy a jogalkotási eszköz még az idei évben jóváhagyásra kerülhessen, a bevezetés feltételeit megadottassanak. A véleményben megjeleztük, megfogalmaztuk azt, hogy mely intézkedéseket kellene konkretizálni a vidékfejlesztés témájában, nem csak a ö, művelt területek tekintetében, hanem a fejlesztések tekintetében is. Továbbá az idei évtől lehetőséget kellene már biztosítani arra, hogy az első pillérből átkerülhessenek források a második forrásba, figyelembe véve a kap témájában hozott megállapodásra. Úgyhogy mindez a következő években érvényesül jön. Korrekciókat javasoltunk, minimálisakat, ezek lehetővé teszi a tagállamok számára, lehetővé teszik a tagállamok számára azt, hogy minimális korrekcióval éljenek, és az első és a második pillér között átcsoportosítások történhessenek. Ez a vélemény angol nyelven lesz hozzáférhető, azután, hogy a jogász nyelvészek átvizsgálták a javaslatot, határidőt pedig elnök úr ön fogalmazom meg a módosítók beterjesztésére. Ez lehetővé teheti majd azt, hogy a következő üléseken már szavazunk is. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, és javaslom azt, hogy a határi idő a módosítókra szeptember 10-e legyen déli időpontban. A szavazásra pedig szeptember 26-án kerülne sorra a Költségvetési Szakbizottságunkban azért, hogy így módon az Agri pedig 30-án tudjon szavazni. Ez így elfogadott, nagyszerű észrevételek, úgy látom, és kérdések nincsenek. Akkor így döntöttünk a 13-as, 13-as témában, és még a szavazások előtt lenne egy kérdés, a 12-es témában. Ő Haug kollega nőnek adom meg a szót a gnss el kapcsolatosan. Két um... Köszönöm szépen. A globális szatellites műholdas navigációs ügynökségről van itt szó. Igazából nem a tartalma problémás ennek a véleménynek. Igazából a biztonsági előírásokról esik szó, aztán arról, hogy az akkreditáció hogyan történik, és így tovább. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában nem problémás. Ami viszont probléma, a bizottság, amikor a GSA-nak a módosításait javasolta, akkor még a költségvetés sokkal magasabb volt, mint most. Ez az egyik probléma. Ezt már elmondtam a módosítóimban, hogy a bizottságtól magyarázatra van szükségünk. Én írásban akarom látni ezeket a válaszokat, hogyan kívánják elérni azt, hogy a megváltozott jogi alappal, megváltozott finanszírozással, ellássák a feladatot az ügynökségek, ugyanis erről az ITRE október 14-én szavaz. Igazából a probléma mindig ugyanaz, feladat, feladat, feladat, ezt adjuk az ügynökségnek, és elveszük a személyzetüket és a finanszírozást. Ez az egyik probléma. Tehát választ akarok a bizottságtól. A második probléma, és ez a GSA-ra is vonatkozik. Nem minden helyen, ahol Európai Ügynökség van, létezik európai iskola. Az most akkor hogy lesz? Hogy veszük fel az embereket? Megtiltjuk nekik, hogy a gyerekeiket magukkal hozzák? otthon kell hagyniuk a családjaikat, tehát ez szuper, igazából sok barátot szerzünk így magunknak, majd tényleg a kvalifikált embereket fogjuk így fölvenni. Tehát a kérdésem az, egy úgynevezett második típusú európai iskolát fogunk megvalósítani. Ez azt jelenteni, hogy megnézzük a helyben működő nemzetközi iskolákat, és megkérdezzük őket, hogy hogy lehetne itt európai oktatást végezni? Kezdetektől fogva az volt a helyzet, hogy az ötös kategóriából a bizottság a személyzet gyermekeinek támogatására elkülönített összegeket, legyen itt szó akár ügynökségi, akár más alkalmazottról. Tehát ezeket a támogatásokat arra is használják, hogy az iskolai tanévben támogatják a tandíjat. Jövőre ez megváltozik, az ügynökségnek magának kell fedezni az alkalmazottak gyermekeinek tandíját. De ugyanakkor meg csökkentették az ügynökség költségvetését. Hát ez egy lehetetlen feladat, úgyhogy szeretném tudni, megint csak írásban a bizottságtól, a bizottság mindig azt mondja, nem majd az ötös kategóriából azok az ügynökségek kapják a pénzt, akik ezen megbírkoznak. Én nem tudom, én nem látom, hogy ez hogy lesz. Szerintem még az ügynökségek se látják, úgyhogy választ szeretnék. A harmadik probléma Tudjuk, hogy a GSA a cseh köztársaságban működik majd. Jó, tehát Prágában vannak, aztán a személyzet mindig kap egy olyan támogatást, aminek az a célja, hogy mindegy, független attól, hogy hol helyezkedik az ügynökség, nagyjából ugyanazt a bérezést kapják, az alkalmazottak. Ezt egy együtthatóval számolják ki. De ezt az együtthatót a teljes csekköztársaságra állapítják meg, csak akkor nyilvánvaló az, hogy ez az átlagos együttható, ez sokkal kisebb a csekköztársaság esetében, mint Brüsszelben mondjuk. Csak hogy Prágában kimagaslóan magasak az árak és a költségek. Nem arról van szó, hogy az emberek, mit tudom én, hol cseh országban, vidéken laknak, és aztán minden nap beutazgatnak mm, a munkahelyükre. Prágában kell megélniük, úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk, mielőtt szavazunk. Annak érdekében, hogy dönthessünk, először szükség van az információkra a bizottságtól. Eh Köszönöm szépen, Jutta minden nagyon világos. Várjuk az írásos válaszokat a bizottságtól ezekre a jól körülhatárolt kérdésekre. Módosítás szeptember 6-17 óráig, vagyis holnap 5 óráig. A következő ülésünk 26-án lesz, és az ITRE így október 14-én szavazhat, a plenáris időpontját pedig később fogjuk megszabni. Kedves kollégák, most pedig szavazni fogunk. Voting time. Mindenkit kérek arra, hogy nézze meg, vele van-e a kártyája. Kivételesen én nem felejtettem el elhozni az enyémet, és kérem az asszisztenseket, hogy telefonáljanak, azért, hogy azok a kollégák, akik éppen kezet mosnak, vagy a folyosón beszélgetnek, bejöjjenek a szavazásra. 14-es ponttal kezdjük. DAP 2, első rész. Mindenkinek megvan a szavazó listája? Mindenki készen áll? Pas de problème, okay. très bien. Alors, nous... Rendben, nagyon jó. Akkor a nagy A kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy. Elfogadva. Kilences módosítás. A szóbeli módosítása van az előadónak, ami megvan nekünk írásban, eredetileg a bizottság javasolta ez a mellette, ellene, áldák, ellene van. Tartózkodás elfogadva. A tízes visszavonták, a nagy B kompromisszum következik mellette. Ellene egy tartózkodás nincs elfogadva. Nagy C mellette, ellene, egy, tartózkodás, egy, elfogadva. 15-ös módosítás Göráné visszavonta, ami pedig a reciteleket, preambulum bekezdéseket illeti, blogba, 2-es, 3-as, mellette, akkor a 2-est mellette, ellene, Áldár és Árdonk úr. Tartózkodás nincs. Hármas mellette, ellene, egy, tartózkodás elfogadva. Négyest visszavonták, hatos görán összeegyezhető az ötössel, de előbb a hatosról szavazunk. Mellette, az előadó mellette van ellene, egy tartózkodás elfogadva az ötös, hogyha elfogadjuk, akkor ez az új G lesz. mellette ellene Adár, tartózkodás egy, elfogadva, milyen hivatkozásokat illeti, egyes módosítás, egy, mellette, ellene, egy tartózkodás, elfogadva. Végső szavazás, hogyha megvannak a kártyák, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. 33 kártya van. 34, 35. De valaki nem szavaz, lezárom a szavazást. 31 mellette, 2 ellene, nem volt tartózkodás, elfogadva, egy tartózkodás, bocsánat, a jelentést elfogadtuk. Most pedig áttérünk a hármas költségvetés módosításra. Egyetlen módosítás van az előadói mellette, ellene. Egy tartózkodás, egy elfogadva Végső szavazás. Akkor most elektronikusan szavazunk, megnyitom az eljárást. Szavazzanak. 35 kártya, 34 szavazó. Lezárom a szavazást. 33 mellette, egy ellene, nem volt tartózkodás. Elfogadva gratulálunk az előadónak. Most pedig áttérünk a négyes költségvetés módosításra. A listában az ötös van először, és aztán jön a négyes. Jó, először az ötösről, jó, egy kis fantáziával élünk, ötös számú, egyetlen egy módosítás van. A C preambulum bekezdés az előadói azért, hogy ezt töröljük. Mellette ellene tartózkodás egy elfogadva, végső szavazás a hármasról. Itt is elektronikusan géppel szavazunk, szavazzanak. Valaki felébredt. 34-en vagyunk. hát valaki az teremőr szavaz valamelyik tag helyett, reméljük, hogy a bíróság ezt nem fogja megtámadni. Lezárom a szavazást. Mit mond a gép? 33 mellette, egy ellene, nulla tartózkodás ugyanaz, az eredmény elfogadva. Most az ötös után visszatérünk a négyesre. Két módosításon ártunk úr, egybe, blogba vesszük? Igen, mellette a szerző ellene, köszönöm, tartózkodás, rendben, elutasítva, elektronikus végső szavazás, meglátjuk, 35, 35-en szavaznak, ez őrületes. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 2 ellene nem volt tartózkodás, ez is elfogadva. Gratulálunk az előadónak. Most pedig áttérünk 18-as pontra, Fernández úr, ami megfelel annak, amiről az előbb szavaztunk a pótköltségvetésről mellette, ellene tartózkodás ugyanaz a szavazás. Nem fogunk elektronikusan újból szavazni, úgy veszük, hogy ez ugyanaz a szavazás volt. Most pedig más téma, áttérünk Alfonzi úr jelentéséről. Partnerségi megállapodás elefántcsontparttal nincs módosító. Akkor most azonnal elektronikusan szavazunk, végszavazás Következik Alfonszi úr jelentése, megnyitom. Egyre többen vagyunk, most már 36-an. Ez rendkívüli. Lezárom a szavazást. 34 mellett, és mindig kettő ellene nulla tartózkodás. Elfogadjuk, gratulálunk Alfonzi úrnak. Most 21-es ponttal fordítjuk, Jutta Haug jelentése, a tengerészeti biztonsági ügynökségről. Itt vannak módosító indítványaink, hármas előadó mellette. A néppárt nem. Ellene? Elnézést, mindjárt folytatjuk, de szeretne az előadó magyarázattal élni. Nos, Salvador az előbb mondta nekem azt, hogy a néppárt csak a szám ellen szavaz. De egyébként a többi része, a többi rész az elfogadható. Itt az EMSZ-ról van szó, és az EMSZA új feladatairól. A bizottság véleményem szerint túl kevés pénzt adott megint. Nos, a Trannal is ez a helyzet, tehát nem kaptunk annyi pénzt, mint amit az EMSZA szeretett volna. A TRAN raportőrére is ér, érvényes, ez is rám is. Tehát Salvador azt mondta, nem szavazunk a szám adat ellen, mert véleménye szerint az MFF-nek nem felel meg, és annak, amit korábban megállapodtunk az MFF keretében. Mindegy, számomra ez nem lényeges, de csak el akarom mondani, hogy Salvadornak el kellett mennie Madridba, de előtte elmondta nekem, hogy a szám nem elfogadható, de a többi rész mind elfogadható néppár számára. Merci, Jutta. Köszönöm, Jutta. A néppárt részéről van-e valaki, aki szeretne válaszolni? Úgy látom, hogy Salvador elhatározta, hogy körbe megy a teremben, és megtalálja azt a néppárti képviselőt, aki ismerteti a helyzetet. Nos, a néppárt akar kommentárokat fűzni ehhez, választani utának? Azért, hogy biztosak legyünk benne, hogy mit is csinálunk. A módosítás emeli az összeget 185 millióra növekedésről van itt szó. Hogyha növelni akarjuk ezt az összeget, akkor mellette kell szavaznunk, de hogyha a, meg akarjuk tartani a bizottsági javaslatot, akkor ellene szavazunk. Ha jól értettem, az előadó ezt az összeget emelni szeretné. Ez a hármas módosítás? Igen, az én magyarázatom a teljesen vonatkozott a hármas módosító, a magasabb összeget veszi alapul, de a másik két módosító semmit nem mond az összegről magáról, egyszerűen csak felszólítja a bizottságot. Ahogy Salvador te magyarázta nekem, én úgy értettem, hogy az összeget ellenzi. Én ebből azt értem, mondja az elnök, hogy Jutta szerint a néppártnak a hármas módosítás ellen kell szavaznia, viszont a kett, egyes és a kettes mellett, ugye erről van szó. Mit mond, Sanlők? Igen, ez az irányelvünk, akkor Salvador szelleme itt van a teremben, és én most azt mondom, hogy elektronikusan szavazzunk a hármas módosításról, mert úgy látom, hogy megoszlanak a vélemények. Megnyitom a szavazást a hármas módosításról, 35-en vagyunk, akik szavaznak, 34-en, még mindig hiányzik valaki. Most már 37-en szavaztak, a végén 80-an fognak szavazni, le 20 mellette, 16 ellene, egy tartózkodás, megszavaztuk a hármas módosítást. Egyes és kettes blokkban mellette, ellene, egy tartózkodás, elfogadva. Gratulálunk az előadónknak de most kell egy végszavazás is, elektronikusan 37-en indulnak, szavazzanak, lezárom a szavazást. 33 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak. Most befejeztük ezzel a szavazást a véleményekről. Van átcsoportosítás? Giovanni. Szóval az Antmoszi jelentés megszabadása után ugye partnerség elefántcsontparttal 680 ezer eurós összegről van szó, és szól egyik sorról a másikra, figyelembe véve a kifizetéseknek az alkotá, a fizetéssel kapcsolatos helyzetről, semmi lehetőség nincs arra, hogy finanszírozunk ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, hogy az elnök itt támogatja ezt az átcsoportosítást, ki ellenzi azt, tartózkodások, Köszönöm szépen. Tehát a kimenetele a szavazások ugyanaz, mint a jelentésnek, a Szelfoszi jelentésnek. Más átcsoportisítás hát akkor nincs, ugye, Giovanni? Rendben, jó nincs. Derek Vónnak van egy átcsoportosítási javaslata. Actually, uh, two transfer requests, both are... Uh, Két transferkérés érkezett, az egyik az ombudsmantól, hogy mert a két ombudsman a leköszönő és az új így egyeztetett, a másik pedig az adatvédelmi biztostól érkezett, mert kevés a személyzete, tehát ezek transferek, ezek neutrálisak költségvetési szempontból, úgyhogy arra kérném a tagokat, hogy támogassák. Alors, qui est, qui est pour? D'abord, le premier transfert. Az ombudsmannal kapcsolatosan ki támogatja az átcsoportosítást? Ellenzi? Egy ellenzés van, tartózkodások, jóváhagytok. A második az adatvédelmi biztonsággal kapcsolatosan mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva, szintén jóváhagytuk tehát. A buildings policy-vel kapcsolatosan, az politikával kapcsolatosan nincs egyéb szavazási igény, tehát a szavazásokat lezárhatjuk. A 27-es ponthoz jutottunk így módon, 25-öshöz. Eh, George Lyon itt van a körünkben, kíván-e a Joint Working group Group-ról beszámolni? Köszönöm szépen, elnök úr. Mióta legutóbb beszámoltam, július végén és tegnap is volt egy ülésünk. Van néhány olyan terület, ahol próbáltuk elérni azt, hogy a hiányosságokat beazonosítsuk. Szeretnénk egy papírmentes parlamentet elérni, itt szeretnénk megtakarításokat eszközölni, aztán szeretnénk megtakarításokat eszközölni az administratív rendszerben is, és a bizottsággal szeretnénk közösen működtetni egy rendszert, például a bérezési listát, illetően és így tovább. A legnagyobb kérdés a két tanácsadó bizottsággal történt, az ECOSZokkal és a Régiók Bizottságával, hiszen az tolmácsolást és a fordítást illetően szeretnénk megtakarításokat eszközölni, ezek elég nagyok lettek egyébként, és ezeket újra lehet használni arra, hogy a kutatásokat fokozzuk, és ezzel a politikai munkát segítsük. Ezt a munkát még mindig nem zártuk le, mert a politikai érzékenységek nagyon felkarják az indulatokat, hogy kiveszti el az autonómiáját, hogy a parlament bekebelezi a tanácsadó bizottságokat, tehát igazából még nem sikerült megegyeznünk, de nagy megtakarításokat eszközölhetünk. Igazából meg kell néznünk, hogy ennek mi lesz a költségvetési következménye. Nem tudok beszámolni részletektől, amíg le nem zárjuk teljesen. A másik dolog, a parlamentnek az ütemterve, hogy hány ülése van. Hogy a zöld heteknek a számát növelhetjük-e, és hosszabbak lehetnének-e a munkahelyek. Nagyon fontos megtakarításokat lehetne itt eszközölni. De ehhez is politikai támogatás kell a frakcióktól. Nyilván elképzelik, hogy sok ember nem örülne ennen ilyen irányú változtatásnak, de azért tettünk javaslatokat. Ahogy megígértük, lesz egy időközi jelentés a szakbizottságunktól. A tervezetét már tegnap előkészítettük, és amikor véglegesítettük, akkor kiadjuk ezt a dokumentumot mindenkinek a javaslatainkkal együtt. Igazából az a problémánk, hogy a 2014-es költségvetést már nem tudjuk felturbozni, és Monika Holmeyer és mások is mondták, az árnyékelőadók, hogy még módosítókat adunk be, hogy biztosíthassuk, hogy igazából neutralizálhassuk a költségvetést. De a büró sem tett még ütős javaslatokat. Aztán ott van a kérdés, hogy mit tegyünk a választási kampánynak a költségeivel és a nyugdíjakkal. De igazából véve minden jól működik. A szakbizottságunk és a bűrók között kell még egyeztetnünk. És remélem, hogy jó megtakarításokat eszközölhetünk, hiszen ez a végcél. Très bien, merci, Köszönöm szépen, kedves kollega, és nagyon örülök annak, hogy ezek a munkálatok izgalmasak voltak, és hogy hát eredményre fognak vezetni, amelyekről majd beszámol nekünk. Természetesen a Költségvetési Szakbizottság pedig majd teljesen szabadon fogja megalkotni a saját véleményét és módosítóit, úgyhogy ezt tudom mondani, úgy látom, hogy a bűró tagjait a részünk, vagy nálunk nem igazán ösztönzi mindez újabb megtakarítások irányába. Hát ez van. Köszönöm szépen figyelmüket, javaslom, hogy akkor a mai ülésünket rekesszük be. A teremben kérem ugyanakkor maradjanak itt a koordinátorok, tehát 5 perc szünet, 5 perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönöm szépen. Et je demande aux interprètes de bien vouloir rester jusqu'à tolmácsokat pedig felkérném arra, hogy maradjanak itt 12.30-ig, és így módon segíteni tudjanak nekünk a koordinátorülés legalább egy részében.